Kedves kollégák, kérem, mindenki foglaljon helyet, ha folytatnánk a munkánkat. Szóval dochodzi prawie kwadrans akademicki. 15 óra 15 percet írunk, úgyhogy itt az ideje, hogy a negyed óra türelmi idő múltán ne várjunk tovább a távollevőkre. levőkre. Javaslom, hogy következzenek azok a munkarendi pontok, illetve pontosabban az a munkarendi pont, amely a szülőtelepítési engedélyekről szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezetéről szól. Korte urat üdvözölném, aki a mezőgazdasági főigazgatóságnak a főigazgató helyettese. Ő a piaca, a közvetlen támogatás és gazdasági támogatásokért felelős, úgyhogy ő mutatja most akkor be ezt a ö, felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezetet, amelynek a célja az, hogy egy korábbi rendeletet egészítsen ki, a TEZ 1308 per 2013-as rendelet után következik, és hogy az engedélyezésről szóló felhatalmazásokat biztosítsa. Biztos vagyok abban, hogy mindenki tudatában van annak, hogy az Európai Parlament volt a kezdeményezője ennek a tervezetnek. Természetesen az Európai Parlament is valamennyi tagállam messze menően érintett ebben a tevékenységben, és messze menően fontosan tartja a közös agrárpolitika reformját ezen piaci ágazat tekintetében is. Nos, új rendszerről van szó, a régi rendszer kifut majd 2015. december 31-ével, és ez a tervezet a bor ágazatnak a reformját fejezi be, fejti tovább ki a 2008-as periódus után. Éppen ezért a mi szakbizottságunk messze menően nyitott arra, hogy látlása, milyen következő munka lépések következnek be, és mivel lehet aktualizálni az ütemezését a reformnak, illetve hogyan alakul majd a menetrendje a különböző döntések meghozatalának. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy most meleg hangon üdvözöljem főközgató helyettesét, és hagy tájékoztassam önöket arról is még, hogy a koordinátorok ülésén, majd a későbbi során nyilvános ülésre kerül szó, ö, kerül sor, és nem zárt ülésre ellentétben az eredetileg javasoltakkal, tehát még egyszer ismétlem, nyitott nyílt kapujú, meg ülést tartunk majd, úgyhogy bármely tag jelen lehet majd az ülésünkön. Főgazgató adtadom önnek a szót, és nagyon üdvözlöm, hogy itt van a körünkben a mai napon. Önni a szó. Well, thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a kedves üdvözlést és a meghívás is a bizottság elé, hogy ma délután önökkel eszmét cseréljünk ezekről a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról a szőlőtelepítési engedélyek kapcsán. Ahogy önök is jól tudják, azt illetve is elmondta az imént elnök úr, tehát a telepítési jogokról való átérés a telepítési engedélyekre, az múlt év júniusában került elfogadásra, és a végrehajtási és a technikai jellegű aktusokat kell még elfogadnunk azért, hogy 2016. januárjától ez a rendszer már működő képes legyen. És mielőtt a legújabb fejleményekre rátérnék, szeretnék ennek az új rendszernek a sajátosságaira is kitérni. Ugyanis már elmondta ez az új rendszer, tehát a telepítési jogokról, most már áttér a szőlőtelepítési engedélyekre, 2016. január 1-től, és 2030. december 31-e lesz a végső határidő a teljes átállásra. És itt ezzel nőne a szülővel betelepített területek mennyisége, így alacsonyabb lenne a hektár érték az országokra, nemzetekre lebontva. És hát fontos, hogy itt külön kell kezelni azokat a területeket, amelyeken oltalom alatt álló eredet megjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező szülültetvényeket kívánnak telepíteni ott, ahol nem ilyen borokról, szülőkről lenne szó. Itt, a, itt fontos a magas minőségű borok és azok hírnevének védelme. Aztán nagyon fontos megemlíteni az új rendszerrel kapcsolatban, hogy itt egy olyan mechanizmust is biztosítunk arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni akkor, hogyha az új engedélyek esetében túl sok pályázás, pályázat jelentkezés futna be, akkor a tagállamok hogyan kell, hogy eljárjanak. Itt lehet kritériumok alapján, vannak úgynevezett elsőbségi kritériumok, amelyek alapján ők dönthetnek, és egy menüt kínál fel a rendelet, tehát ha túl sok a jelentkező, akkor a tagállamok maguk döntetnek arról, hogy kik juthatnak ilyen engedélyekhez. Itt vagy prorelta, tehát arányosan, vagy pedig elsőbségi kritériumok alapján dönthetnek arról, hogy végül is ki juthat ilyen telepítési engedélyekhez. Tehát a, a még érvényben lévő telepítési jogokat hogyan is kell ugye átfordítanunk uh, engedélyekre. Ez egy fontos kérdés, ugye a határidő 2016. január elsője, de 2020-ig még lehetőség van egy átmeneti időszakra a tagállamok számára, tehát még akkor is ebben az időszakban is átválthatják a jogokat engedélyekre. De amint kiadták ezeket az engedélyeket, akkor az mindig egy konkrét területre kell, hogy szóljon, és nem átviheti más területre, illetve három évre szólnak, és semmiféle költsége nem jár ez a pályázók számára. Úgy, tehát úgy gondolom fontos volt ezeket a sajátosságokat újra felidézni, hiszen elég régen találkoztunk és beszéltünk erről a témáról. De most akkor rátérnék azokra a felhatalmazáson alapú jogi alkotásokra, amelyeket ugye a bizottság uh, fogadhat el tagállami szakértők segítségével, illetve a parlament részvételével kerül sor ezek kidolgozására. Eddig hat találkozót tartottunk, most kerül sor majd a hetedikre, szeptember 8-án jövő héten, és nagyon reméljük, hogy ez lesz az utolsó szakértői találkozunk, és véglegesíthetjük majd ekkor már az eljárást. A találkozók során úgy gondoljuk, hogy nagyon sok sokat tanultunk, nagyon hasznos találkozók voltak ezek a bizottság számára, és sok kiigazításra is sor került, az eredeti javaslatokat kiigazítottuk, ezek közül öt módosítást szeretnék megemlíteni. A legutóbbi nyár előtti üléseken már beszéltünk ezekről, és hát a tagállamoknak voltak fenntartásaik, illetve ez a szakbizottság is véleményezte, és nagyon hasznosan hozzájárult az erről folyó vitához. Tehát aztán visszatérhetünk még a részletekre és a kérdésekre később is, de akkor most beszélni kell az öt módosításra. Először is a, a legutóbbi változatban itt a, az elsőbségi kritériumok finomhangolásáról is szó van, tehát megnyitottuk azt a, ezt a témát, és pontosítottuk azokat a kritériumokat, hogy mi alapján dönthetnek a tagállamok az engedélyekről. Aztán, ami talán a szakbizottság számára fontosabb, az a második módosítás. Mi jelentősen megerősítettük azokat a szabályokat, amelyek a jogosultsági kritériumokra vonatkoznak. Ugye itt ö, veszélyben foroghat a hírneve azoknak a boroknak, amelyek földrajzi jelzés oltalmat álló eredet megjelölse bírnak, és rájuk vonatkozó, mindkét kategóriára vonatkozó ö, ö, szabályokat megerősítettük annak érdekében, hogy ne lehessen visszaélni ö, ezekkel a megjelölésekkel, és a, ne szenvedjen csorbát ezen boroknak a hírneve. Aztán új szabályokat vezettünk be annak érdekében, hogy az újra telepítést ne lehessen felhasználni arra, hogy megkerüljék a, az oltalamat álló fajtákra vonatkozó szabályokat. Tehát itt más mechanizmus vonatkozik az új, illetve az újra telepítéseit, de az újra telepítés esetében, tehát amikor már kivágták a múltban a szülőtőkéket, de újra telepítenék ugyanazokat a fajtákat, itt megerősítettük a szabályokat annak érdekében, hogy a, a, a létező eredet megjelölések és jelzések további védelmet élvezhessenek. Aztán az utolsó ötödik pont, amit megemlítenék, új elsőbségi kritériumok is megjelentek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban, amelyek majd segítik a tagállamokat a, abban, hogy a termelők megfelelő viselkedését ellenőrizhessék, tehát hogy valóban érdemes az adott személy arra, hogy engedélyekhez jusson, tehát a múltbeli fellépése viselkedése alapján megítélhetik a tagállamok azt, hogy valóban bizalmat szavazhatnak az adott pályázónak, vagy sem. Mi valóban úgy érezzük, hogy ezen módosítások alapján most sikerült az eljárás végére érnünk, és most érdeklődéssel szeretném meghallgatni az önök véleményét, nézeteit ezekkel a módosításokkal kapcsolatban. Van azért okunk arra, hogy valóban most már sürgessük a véglegesítését, hiszen 2016. január 1 úgy tűnik messze van, de valójában a tagállamoknak, a közigazgatási szerveknek már most szükségük van arra, hogy ezek a szabályok érvénybe lépjenek, és fel tudjanak készülni a változásokra. Nyilvánvalóan a parlament és a tanács kezében van a döntés, hogy elfogadják ezeket az aktusokat, és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási aktusokat még az év vége előtt, és akkor remélhetőleg a, a vizsgált eljárást követően 2014 második negyedében már illetve is léphetnek ezek az aktusok. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Rozpoczynamy. Köszönjük szépen, főigazgató helyettes úr, és most megnyitnám a vitát. Sokan jelentkeztek a vitára. André úr, öné a szó elsőként. Oui, merci, euh, <coughs> monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. Már márciusban hozzászóltam a felhatalmazáson alapuló jogi aktus témájában is, megfogalmaztam az Agriszakbizottságban a messze menő fenntartásaimat a javasolt szöveganyaggal kapcsolatosan. Jó, látom, hogy módosítások születtek, de mégis véleményem szerint ezek még nem elegendőek. Sőt, úgy fogalmaznék, hogy messze menően hiányosak. Ami a kockázatok korlátozását illeti, illetve az oltalom alatt álló eredet megjelölés, illetve a földrajzi jelzéseknek a kérdéskörében azt tudom mondani, hogy itt jóváltunk egy szöveget, és a tanácsban is jóváhagyásra került egy szöveg a kap reformnak a keretében. Szó szerint így hangzik a dolog, idézem a telepítési engedélyeknek a kiadása korlátozott lehet különleges terület területekre, olyan területekre, ahon olyan borokat állítanak elő, amelyek az földrajzi jelzésre vonatkoznak. A 63-as cikknek a kettes pontjáról van szó. Na most a bizottsági javaslatnak az egyes mellékletében mi szerepel? Az, hogy erre a lehetőségre viszont csak ennél a lehetőségnél fennáll az a veszély, hogy vissza élésszerűen használják fel a eredet megjelölést, vagy pedig a földrajzi jelzést. Úgy gondolom, hogy itt meg kell vizsgálni, hogy mennyire nincs ez összhangba a kap reformális. úgy gondolom, hogy itt egy olyan lapot állna elő, amely nehezen lenne elfogadható. Tehát a hírnévnek az eltorzítása egy olyan terület esetében, amelynek a közelében termelnek bizonyos szőlőfajtákat, megvizsgálandó az, hogy milyen feltételek adódnak ahhoz, hogy élvezni lehessen az oltalmat, akár eredet, akár pedig földrajzi jelzés szempontjából. Tehát úgy vélem, hogy az engedélyezésnek az elnyerése itt veszélybe kerülhet a jelzések tekintetében. Itt a szabályozásnál figyelembe kell venni, hogy milyen feltételek alakulnának ki. Nevezetesen olyanok, hogy az a nagyon illékony egyensúly, ami a kereslet és a kínálat között kialakulhat, felborulna, és oda vezetne mindez, hogy ez a rendszer pedig ártalmas hatású lenne azok számára, akik betolták a szabályokat. Az egyes melléklete a tervezetnek véleményem szerint éppen ezért teljes mértékben átirandó. Úgy gondolom, hogy célszerűbb lenne, hogy az új telepítések esetében, illetve az áttelepítéseknek az esetében azt kellene igényelni, hogy pontosítsák a termelők, milyen skálában termelnek, és nyomonkövetési rendszert kellene tagállami szinten kialakítani szankciókkal, arányos és megfelelő típusú szankciókkal. Ezen felül szeretném felhívni a figyelmüket a következőekre nevezetesen azokra a kritériumokra, amelyek az elsődlegességet, a prioritásokat biztosítják akkor, amikor az arányok túllépnek a nemzeti kvótákon. Úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlen az, hogy regionális szintjen is pontosítsuk ezeket az előírásokat, ezeket a kritériumokat, azért, hogy kialakuljanak olyan gazdasági stratégiák, amelyek megfelelően tükrözik az illető területeket. A bor illetve a szőlőtermelés esetében tudjuk azt, hogy rendkívül színes és sokféle típusú körülmények alakultak ki. Vigyázzunk arra, hogy ellenőrzetlenül kerülnének át tevékenységek az egyik helyről a másikra a borászati tevékenység teténtezében, és így módon meg kell tenni azokat a, meg kell hozni, meg kell szülni azokat az intézkedéseket, amelyek nemzeti szinten lehetővé teszik ennek az elkerülését. Úgy gondolom tehát, hogy az új telepítés, illetve az áttelepítések, az újratelepítések esetében is ki kell térni a szabálynak ezekre a ö, tételekre, csak úgy, mint a szőlészeti tevékenység felszámolására is. Úgy gondolom, hogy e tekintetben is javítandó az, az Európai Bizottsági Javaslata. Nagyon szépen köszönöm. Michel Dantin úr kért szót, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért a javaslatért. Mint előadó, úgy gondolom, hogy azt mondhatom, hogy mekkora munka van mind e mögött, pedig, pedig. Márpedig úgy is fogalmaznék, hogyha am, az Európai Bizottság korlátozta volna a tevékenységét arra a politikai megállapodásra, amelyre jutottunk a tanácssal a kapreformán kapcsolatosan, akkor ö, lehetővé vált volna, tehát ezt egymenyesítették volna, akkor elegendő lett volna egy kis erőfeszítés ahhoz, hogy egy kiváló szöveggel álljon elő az Európai Bizottság. Sok hét telt el a különböző egyeztetésekkel. És köszönetet mondanék az Európai Bizottságnak és a megfelelő kabinetnek is azért, hogy bevonták ebbe a folyamatba, és ez által most eljutottunk egy olyan szöveghez, amely nagyjából megfelel a várakozásainknak, úgy, ahogy azt megfogalmaztuk a korábbiakban. Andrió kollégának nem válaszolnak, mert egyet tudok vele érteni. Mi az, ami nyitott marad? Ez a bizonyos eltérítés a tevékenységnek. Az eltérítés, a détonoma mondják franciául, ez jogilag nincs lefedve. Tehát gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy az ebbeli döntésnek a végrehajtása rendkívül nehéz lesz. Rendkívül nehéz lesz kimutatni, bebizonyítani azt, hogy eltérítése történik a tevékenységnek. Tehát az Európai Bíróságnak lesz a feladata mindezekben az esetekben majd eljárnia, és pontosítani a fogalom tekintetében. Na most, tehát az eltérítés tekintetében tegyünk teljesen világosak. Vagy megyünk fejjel neki a jogi zsákutcának, vagy pedig nem megyünk bele ebbe a zsákutcába, ugyanis ezt a fogalmat soha nem tisztáztuk akkor, amikor az alapjogi aktust létrehoztuk. Ezen kívül úgy gondolom, hogy arra lenne szükség, hogy az Európai Bizottság egy utolsó kis erőfeszítést tegyen ebben a témában, és ha ez megtörténik, akkor a delegált aktus tekintetében a dolgok végre tudunk jutni. Ezt a delegált aktust nagyon várják a termelők, mint ahogy ezt valamennyien tudjuk, és ö, tudjuk azt, hogy nem egyik napról történik az a döntés, amelynek a révén telepítenek. Köszönöm szépen! Pan poseł Dorfman. Panie pośle. Dorfman képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom ahhoz, amit Michel Dantan az imént mondott. Valóban egy nagyon fontos lépést tettünk meg. Ez a delegált jogi aktus számos pont tekintetében most már nagyon észszerűen néz ki, és örülnök annak is, hogy a meredek hegyvidéki lejtőkön az újra telepítés lehetségesé válik. Ez a mezőgazdaság szempontjából nagyon fontos, és nagyon fontos ennek megőrzése a jövőre nézve. Azt hiszem, hogy néhány pontot érdemes volna még megfontolnunk. A gazdaságra vonatkozom volna egy kérdésem. Nem tudom, hogy egyértelműen a gazdaságot definiáltuk-e, amelyen belül átruházhatóak a telepítési jogok. Itt magáról a farmról, a gazdaságról van szó, feltételezem, de feltételezem, hogy a bérelt föld területek is ide tartoznak, amelyeket mondjuk egy vagy két évre bérel valaki, telepítési jogot szerez, és aztán egy szőlő üntetvényt hoz létre, majd aztán a területet vissza kell adnia eredeti tulajdonosának, így akkor valahogy megkerülhető a jogszabályozás. Nagyon fontos azonban a holding elképzelése. Hazámban, Olaszországban számos nagy vállalkozás működik különböző térségekben. Ezek szőlő termesztésével foglalkoznak, és ezekben jogi szempontból különbözőek, különböző módon folyik a gazdálkodás. Az újratelepítési jogot csak egy és ugyanazon gazdaságon belül, vagy az egész holdingon belül is át lehet tolni, át lehet-e ruházni. Tehát érdemes volna tudnunk, hogy ez a gazdasági üzem, ez pontosan mit jelent. Bizonyos pontokban pedig talán érdemes volna megfontolnunk, hogy nem túl bonyolultan fogalmazunk-e. Például a gazdasági fenntarthatóság. Ha megnézzük, hogy mit javasol a bizottság, milyen tanúsítványt kell benyújtani egy gazdaságnak arra vonatkozóan, hogy a termelés ott gazdasági szempontból fenntartható-e, azt hiszem, hogy kicsit túllövünk a célon módon, vagy ha például a könyvelési lehetőségeket figyelembe vesszük egy kisebb gazdálkodásnál, ott azt hiszem, hogy ez meghaladja a lehetőségeiket. Tehát érdemes volna megfontolnunk, hogy ez megfelelő-e. Egy adott területen belül átruházni a telepítési jogot, kérdés, hogy ezt a ugyanazon oltalom alatt álló eredet megjelölésnél használják-e. Ugye 30-40 éven keresztül megőrizzük ezt a jogot. Kérdés, hogy az akkor adott jog egy oltalom alatt álló eredet megjelölésre vonatkozott-e, vagy egy olyan borszölő termesztésére, amely nem állt oltalom alatt. Kérdés tehát, hogy hosszú távon ez a szabályozás észszerű-e? Bardzo proszę, pan, pani poseł Loison. Most pedig hallgassuk meg a következő kollégát, Loison asszonyt. Pan poseł Loison. Oui, monsieur le président, merci. Je crois que vous le savez. Igen, igen, itt vagyok. Mint tudják, ezek olyan eszközök, amelyek hatékony és kevésbé költséges intézkedési sorok, és hát a nemzeti, illetve a a regionális szerepek, lép, szereplők léptek fel az Európai Bizottsággal szemben ö, harcolván a szabályozási liberalizmus ellen. Úgy vegyük, hogy ez a delegált aktus meg fogja gyengíteni az eredeti, illetve általunk javasolt és onnak tartott rendelkezéseket. Csak olyan rendelkezések fogadhatók el, amelyek nem olyanok, mint ez a szöveg, és úgy gondoljuk, hogy a tisztességtelen versenynek a feltételét teremtik meg a mostani rendelkezések a védett, az oltalom alatt álló borok esetében, legyen azok földrajzi, illetve egyéb eredeti szempontból oltalomvédő intézkedések. Sí, muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy amikor az elmúlt hónapok során, még a múltkori ciklusban vitáztunk a közös agrárpolitika jövőjéről, akkor az egyik olyan ágazat, amely kapcsolatban a gazdák a legnagyobb aggodalmakat kifejezték, az pontosan a bor termesztés volt, és ezzel kapcsolatban a kap reformja. A termelők, termelőket nagyon aggasztotta a termelői jogok vonatkozó bizottsági javaslat, 2015-ös javaslat. Éppen ezért az egyik komoly vívmánya a parlamentnek a reformmal kapcsolatban pontosan az volt, hogy megtarthattunk egy alternatív rendszert, amely alapján ellenőrizzük a az ültetvényeket, és így elkerülhetjük azon problémákat, amelyeket a korábbi rendszer okozott, és amelyeket most nem szeretnék részletezni. Megnyugtatott, hogy azt hallottam a bizottság ismertetőjében, hogy a kritériumokat, a támogathatósági kritériumokat régiónként szeret, lehet felmondani. Ez megnyugtató, és például beszéltük ugye arról is, hogy a telepítési engedélyeket régiónként át lehet ruházni, de ez korlátozható. Ez is azt hiszem, hogy örvendetes. Ugye a szabadon, ha a régiók között átruházhatóak a jogok, ez azt hiszem, hogy problémás lenne. Ugyanúgy, mint ahogy a támogathatósági kritériumok egy olyan országban, mint hazám, ahol nagyon széles körben mozognak ezen jogok. Régiónként ezt jobban lehet szabályozni. Ugyanakkor van valami, ami rendkívül aggaszt. Egy egyértelmű szabályozásra van szükség a termelők szempontjából és az európai ágazat szempontjából. Egy egyértelmű, határozott és ugyanakkor eredményes szabályozásra, amelyből kiderül, hogy mindenki számára világosan érthetőek a szabályok, és nem merülnek fel régiók, illetve országok közti különbségek. Itt most arra a kritériumra gondolok, hogy ha eltérünk a gazdálkodástól, ez, ez aggasztó. Régóta itt vagyunk már a parlamentben, és láthattuk, hogy Nehéz bebizonyítani azt, hogy egy válság, válságba torkolt egy adott gazdaság, egy adott ágazat. Azt hiszem, hogy szigorúak kell, hogy legyünk, és következetesek a közös agrárpolitika reformjának szellemiségét követnünk kell, és éppen ezért le kell szögeznünk, hogy ezt a kritériumot gyorsan lehet alkalmazni. Szeretném a bizottságot és az irányító bizottságot is arra kérni, hogy vegyék még egyszer fontolóra ezt a kérdést, az eltérést, mert számunkra ez egy nagyon fontos kérdés, az ágazat, az élelmiszeripar, az európai élelmiszerágazat szempontjából is ez nagyon fontos. Gondolok itt az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekre és a földrajzi jelzésekre, ugyanis a szabályok ezzel kapcsolatban teljesen egyértelműek kell, hogy legyenek, határozottak és hatékonyak. Nem szabad, hogy erőltessük a rendszert csak azért, hogy bebizonyítsuk, hogy mikor, mikor jelenik meg egy, egy kockázat. Tehát jó lenne, hogyha ezt még egyszer fontolóra vennék, ugyanis ez az, amit most jelen pillanatban az európai borágazat elvár, és ez az európai élelmiszerek szempontjából egy nagyon fontos terme- termelőágazat. Azt dziękuję, pan poseł Köszönöm szépen, de a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Korte úrnak, hogy itt beszámol a szakbizottságnak a legújabb fejleményekről. Nekem egy különleges kérésem vagy agodalmam len, itt különösen a meredek hegyvidékeken tenyé, termesztett szülőkről van szó, itt évszázadok óta termesztett a tájképet meghatározó szőlőfajtákról van szó, és hogyha a jövőben ezeken a területeken nem lehet szőlőt termeszteni, és most gondolok itt a rajnamenti területekre, vagy az Alpokban, hát ha ezek elvesznének, ez borzasztó lenne, nem szabad veszélyeztetünk ezeket a területeket. Tehát ezért felmerül a kérdés, hogy a tagállamok nem kaphatnának-e lehetőséget arra, hogy földrajzi, homogén terület kritériumát bevezessék. Tehát, hogyha ilyen területeket kijelölhetnének, akkor védelmet élvezhetnének ezek a sajátos földrajzi adottságú területek. Hiszen most ugye arra van szó, hogy az, hogy, hogy az újratelepítés csak ugyanolyan földrajzi adottságok mellett történhet, és akkor megtörténhet az, amit Dorfman úr is említett, hogy valaki földet bére mondjuk a, hegyvidéken, és aztán viszont átviszi a telepítési jogokat síkvidékre. Ezt el kell kerülnünk. Én nem vagyok szakértője ennek a kérdésnek, de ezért kérdezem, hogy nem lehetne a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében meghatározni azt is, hogy nemzeti szinten meg lehessen határozni különös sajátos földrajzi adottságú területeket, ahonnan nem lehetne átvinni a telepítési jogokat. Herenc asszony is említette azt, hogy vannak ugye bizonyos borfajták, amelyek ismertséggel, védelemmel bírnak, sokszor vitatkoztunk erre a kérdésről, és itt a 68-as cikk, a 2009 per 56 os rendeletben ugye erre vonatkozóan vannak szabályok, mert például több száz éve már a vidéken eh, szülőtermesztés folytatnak, és fontos lenne, hogy a 68-as cikket megtartsuk, amely biztosítaná azt, hogy ott továbbra is szülőt lehessen termeszteni, hiszen az északabbi európai területeken fontos, hogy ezek a sajátos adottságok, eh, adottságok területek is megőrizhessék a telepítési jogaikat. Kérem, hogy erre is figyeljenek, hogy aztán ne kelljen elutasítanunk ezeket a feltartozáson alapuló jogi aktusokat. Köszönjük szépen, de a úr kapszott. Köszönöm szépen, mert sok minden elhangzott, amit nem szeretnék megismételni. Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok úgy eh, tulajdonképpen a reform gyakorlatban történő átültetését fedi le, és itt az a kérdés, hogy Európában hogyan tudjuk még tovább bonyolítani ezt a rendszert, hiszen volt egy jól működő, nem túl költséges rendszerünk, amelyet senki sem akart megváltoztatni, ennek ellenére most mégis egy új rendszerről beszélünk. Sikerült itt és itt Danton úr, urat is köszönet, illetve hogy egyfajta egyensúlyt sikerült teremtenünk, és a nehezebb kérdéseket sikerült elhárítanunk. Itt néhány észrevétel meglepett, és nem is szeretném most megismételni azt, ami már elhangzott. Az viszont biztos, hogy bonyolítja az európai borágazat helyzetét ez az új rendszer, ez az új felhatalmazáson alapuló jogi aktus, pedig egyébként is elég bonyolult a az ágazatra vonatkozó szabályrendszerén. Szeretnénk ugye elkerülni, hogy a bortermesztés ne szenvedjen kárt, ne csökkenjen az értékesített mennyiség. Itt előfordulhat, hogy esetleg a telepítési jogokat nem is használják fel, és egyes szőlőtermesztési területek akár el is tűnhetnek, pedig egyébként oltalmat élvező borfajtákat termeltek esetleg ezeken a területeken. Itt a, az engedélyek mennyisége ahhoz vezethet, hogy végső soron nem is használják fel az engedélyek összességét, ugye ez tartozik még egy végrehajtási jogi aktus is, amelyet a bizottság és a tanács fogad el, de a parlament mégiscsak szeretne ezt hozzászólni. És nem szeretnénk, ha ezek tovább bonyolítanak a helyzetet. Köszönjük szépen, most pedig Heusling úr kap szó. Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok Dekasztó úrnak azért, hogy ö, utalt arra, hogy tulajdonképpen csak a bizottság akart itt változtatni a borágazati szabályrendszeren. A bizottság nagyon helyesen ki is emelte, hogy sokat tanult az eszmecsere folyamán azoktól a tagállamoktól, ahol szülőtermesztés bortermelés folyik. Hát itt a bizottság a 12 fő bortermelő országot, amelyek panasszal éltek, valamelyest megnyugtatták, vagy kérdezem, hogy együtt tudnak-e élni ezek a tagállamok az új reformokkal, vagy szabályokkal, vagy vannak-e még fenntartásaik? Aztán még egy pont, amelyre Desz úr is kitért, fontos az, hogy a régiók minél nagyobb együttdöntési lehetőséget kapjanak, illetve önálló döntési lehetőséget kapjanak, hiszen ők tudják azt, hogy hol lehet megfelelően bort termelni, szőlőt termeszteni. Itt külön kérdés a meredek hegyvidékek kérdése, ahol a múltban sok helyen eltűntek a szőlőültetvények. Fontos, hogy a telepítési engedélyek most ezekre a területekre eljussanak. Kérdés, hogy a felhatalmazáson alapú jogi aktus megfelelőképpen szabályozza -e ezt, illetve támogatja ezt a e, e, folyamatot. A bizottság itt elmozdult már a jó irányba, ez üdvözlendő, de azért a tanácsok és a parlamentnek komoly nyomást kell gyakorolniuk ahhoz, hogy itt változásokra kerüljön sor. Köszönöm. Dziękuję. Jako ostatni ze zgłoszonych jest pan Jawkowicz. Köszönöm szépen, és hallgassuk meg a legutolsó hozzászólott Jawkowicz urat. Dozvolite mi kolegici i kolege da vas obavijestim da smo upravo nedavno imali jedan Köszönöm szépen, kedves kollégák, engedjék meg, hogy elmondjam, nemrégiben arról folytattunk vitát, hogy hogyan lehet az európai mezőgazdaságnak a versenyképesét fokozni. Az egyik következtetésünk pedig az volt, hogy Horvátországban a lehető legjobb minőség és a védett, eredett teheti lehetővé azt, hogy a versenyképeset biztosítsa az európai mezőgazdaság az egyéb mezőgazdaságokkal a nemzetközi versenyben. És különösen így van ez a tétel a bor ágazatban. Hát mondjam el, hogy nem csak mi vagyunk erősek, hanem más világrégiók is. Az egyetlen egy fegyver a kezünkben pedig az, hogy az eredet megjelölést azt kézben tartsuk, és biztosítsuk annak a tartalmát a már létező európai borfajták tekintetében. Ugye nyilvánvalóan védelmeznünk kell mindazon területeket, amelyek többek között az UNESCO védelme alatt is vannak a világ örökségnek a részei is egyben. Most gondoljunk azokra a szőlészetekre, amelyek nagyon sajátos területeken működnek hegyek, egyes vagy völgyes vidéki környezetekben. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos ételek, csak úgy, mint az, amit Dekesztró úr mondott. Máskülönben oda jutunk, hogy problematikus gazdasági feltételek alakulnak ki, és az újra telepítések is ilyen környezetben valósulnak meg. Gondoljunk arra, hogy védelmezünk kell tehát a legkülönbözőbb és ritka porfajtákat, és ez az a terület, amelynek a vonalkozásában előre tudunk lépni, védelmeznünk kell magunkat, és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak a feladata az, hogy védelmezze a ritka szőlőfajtákat, a ritka borfajtákat azon régiók és területek vonatkozásában is, amelyek rendkívüli módon elszigeteltek adott esetben. Úgy gondolom azt is, hogy figyelembe kell venni a tehát a nagyon-nagyon elmaradott régiókat is, amelyekből nagyon sok számmal rendelkezünk még Európában. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Lezártuk a hozzászólások meghallgatását, most pedig Korte úrnak adnám meg a szót hogy reagáljon a különböző problémákra, kérdésekre és észrevételekre. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Köszönöm a kérdéseket is, és engedjék meg, hogy már előre leszögezzem, hogy nem úgy tekintek magamra, mint egy olyan intézmény képviselője, amely minden tudó, mindenre választ tud, nyújtani, hanem a parlamenttel és a tagállamokkal folytatott egyeztetés, párbeszéd során próbáljuk meg a legjobb megadásokat találni Európa számára, úgyhogy nem szégyellem elismerni azt, hogy nagyon hasznosak ezek a találkozások, ezek az ülések, és biztosíthatom önöket afelől, hogy az önök döntésének megfelelően figyelembe fogjuk venni az észrevételeiket az Európai Unió érdekében. Nem azért vagyunk itt, hogy túl bonyolítsuk a dolgokat, amennyiben ez elkerülhető. Engedjék meg, hogy szóljak néhány szót a kérdésekre reagálva. Azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdés, amelyet több hozzászóló is érintett, Dantan úr, Andrieu, Dorfman, Loazó képviselők, és Desz úr, valamint mások is, hogy a hírnévre, hírnévvel kapcsolatos kockázat. Engedjék meg, hogy felolvassam, mi volt az a szöveg, amelyben megállapodott a parlament és a tanács ebben a tekintetben. Van egy kritérium a telepítési engedélyek nyújtása során, amely leszögezi azt, hogy a kérelem nem szabad, hogy jelentős mértékben kockáztassa a konkrét oltalom alatt álló eredet megjelölések hírnevét. Ez egy nagyon fontos kritérium, és aztán azt is olvashatjuk, hogy feltételezzük, kivéve ha kockázatot jelent a hatóságok megítélése alapján. Tehát abból indulunk ki, hogy jó hiszemű a kérelmező. Ebből indulunk ki. Amennyiben nem erről van szó, azt a hatóságoknak bizonyítaniuk kell. Ebből indul ki a mi érvelésünk. Ez az önök szövege. Ezt követően pedig áttérünk ugye a delegált jogi aktusokra, ahol, ha nem tévedek, a kettes cikk az, amely kifejti, hogy ez mit is jelent hogyan kell a hatóságoknak erre a következtetésre jutniuk. Azt hiszem, hogy ez a bizottság feladata lehetővé tenni a tagállami hatóságok számára, hogy ellássák ezt a feladatot. És ez a cikk utal az egyes mellékletre, amely két oldalból áll, és amely további részleteket szolgáltat arról, hogy ez az elég tágan fogalmazó rendelkezés hogyan kell, hogy végrehajtásra kerüljön. Én tehát nem azért vagyok itt, hogy kiálljak egy ultraliberális szöveg mellett, vagy amely bármilyen értelemben is politika indítatású, hanem egy döntést, egy határozatot akarunk végrehajtani, amelyet a jogalkotó hozott meg. Nagyon nehéz természetesen mindenkinek a kedvére tenni. Ugye Hajszling úr is említette ezt, gyakorlatilag nehéz mindenkinek az igényét kielégíteni, hiszen gyakran egymással ellentmondásosak az elvárások. Nem szeretnék most részletekbe menni, de nagyon fontos termelő országok igényei ellentmondanak más fontos termelő országok igényeinek. Ez nem pusztán a borágazat esetében mondható el, hanem más ágazatoknál is. Éppen ezért annyira érdekes a mi munkánk, hiszen megpróbáljuk a különböző elvárásokat összhangba hozni, egy olyan helyzetet előidézve, amely mindenki számára többé-kevésbé elfogadható. Ismételten megvizsgáljuk ezt, megvizsgáljuk az ezzel kapcsolatos észrevételeket, és a szöveg, amelyet eljuttatunk önökhöz még a héten, a delegált jogi aktus felülvizsgált változata lesz, és ezt még a héten eljuttatjuk önökhöz, még mielőtt elkezdenénk a szakértőkkel a jövő heti egyeztetést megpróbáljuk finomítani ezen pontokat. Ez egy fontos észrevétel volt, amelyre többen kitértek. Több tisztelt parlamenti képviselő is kitért ezekre a pontokra. Aztán elhangoztak még kérdések arról, hogy túl messzire megyünk-e, vagy túl bonyolult-e a rendszer, nem teszünk olyan dolgokat, amelyek talán az ágazat vagy a tagállam érdekét szolgálják. Azt hiszem, hogy erre a felvetésre már kitértem. Megszámoltam a jogszabályban, hogy hány oldalra, hány oldalon keresztül vonul ez végig. Négy oldal szól a közös piacszervezésben erről, a delegált jogi aktus 22 oldalas, a végrehajtási aktus pedig 25 oldalas. 25 oldalon keresztül taglalja a szabályokat, tehát azt hiszem, hogy minden tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy a meghozott döntés, valamint a telepítési jogokról, a telepítési engedélyekre való áttérés bizonyos fajta liberalizációt lehetővé tesz. De arra törekszünk, hogy ez egy olyan rendszer legyen, amely nem az Európai Unió borágazatának az érdekeit sérti. Dorfman és Dess képviselők, valamint Hajszling úr kérdése a meredekhegyi lehetőkön való szőlő termesztésre. Azt hiszem, hogy ez egy olyan kritérium, amelynél a tagállamoknak lehetőségük nyílik arra, hogy támogassák azon kérelmezőket, amelyek ilyen hegyvidéki régiókban folytatják a termesztést tehát erre kitér a szabályozás. És elhangzott egy másik konkrét észrevétel Desz úr részéről, hogy ezen túlmenőleg a tagállamok tudnak-e például a területrendezés vagy a környezetvédelmi jogszabályok által meg tudják-e akadályozni a völgyekben az új ültetvények telepítését. Tehát, hogyha valaki például új ültetvény telepítésére engedélyt kap, a tagállam azt mondhatja-e, hogy csak konkrét területeken használják ezen jogokat. A válaszom az, hogy igen, amennyiben itt egy új ültetvényről van szó. Ha a völgyben már van egy ültetvény, és az illető személy oda akar egy újabb ültetvényt létrehozni, akkor azt hiszem, hogy a mi jogszabályunk értelmében nem nyílik lehetőség arra, hogy ezt megakadályozzuk. De ha a völgyben még nincs ültetvény, és az adott régióban vagy a településen a lakosok azt szeretnék, hogy csak a hegyoldalakon folyjon a termesztés, akkor azt hiszem ez lehetséges. De Castro úr kérdése az telepítési jogok értékesítéséről. Erről beszéltünk, és a tisztelt képviselő tudja, hogy jogi szempontból legalábbis egyértelmű itt a helyzet. És végezetül a holdinggal kapcsolatos kérdés, ugye Dorfman úr tette fel ezt a kérdést, ha nem tévedek. Nos, ez egy olyan kérdés, amelyet tanulmányozunk. Az igazság az, hogy vonakodunk, nem szeretnénk egy nagyon konkrét definíciót biztosítani a holding esetében, amennyiben a borágazatról van szó, nem szeretnénk, hogy ez nagyon eltérjen más ágazatoktól, mert ez nagyon bonyolultá tenni a helyzetet, további bonyodalmakat okozna. Tehát azt hiszem, hogy a holding definíciója az, amelyet horizontálisan alkalmazunk az Európai Unió jogszabályaiban az egész mezőgazdasági jogalkotás terén. Azt hiszem, hogy ezzel akkor megválaszoltam a kérdéseiket. Köszönöm. Nie widzę żadnych, nem látok más jelentkezőt. Tehát úgy tűnik, hogy senki sem kíván hozzászólni a 14-es napi rendi pontunkhoz. Ez lehetővé teszi, hogy átérjünk a 15-ösre, Eszmecsere az Európai Számbevőszéknek, az uniós beruházás és promóciós támogatásnak a porágazat versenyképességére gyakorolt hatásáról szóló jelentéséről. Ehhez a témához az Agri főgazgatóság képviselője jött el, és gondolom, hogy mindenki pontosan tudja, mennyire fontosnak tartjuk a számbevői jelentés következtetéseit. Erről a kérdésről már júliusban, 23-án júliusban beszéltünk, illetve ezt a témát legalábbis előirányoztuk, és éppen azért, mert hogy nem volt ott kellő idő a rendelkezésünkre, úgy döntöttünk, hogy elhalasztjuk a tárgyalását a mai napra. Korté úrnak adom meg a szót az Agri Főgazgatóság nevében. Önje szó. Thank you, the, um... Köszönöm szépen. Én örülök, hogy a szakbizottság időt szent arra, hogy a szék külön jelentését megvitassa az uniós beruházás és promóciós támogatásnak a borágazat versenyképességére gyakorolt hatásáról szól ez a jelentés. Nagyon üdvözlendő, hogy a parlamentet is érdekli ez a fajta munka, amelyet a szemvevőszék azért végez, hogy megvizsgáljuk a hatékonyságot az uniós programoknak, és a szemvevőszék hét ajánlást dolgozott ki, amelyeket a jelentésben magában megtalálhatnak. És mielőtt a részletekbe bocsátkoznék, Szeretném elmondani, hogy ezek a beruházási programok a nemzeti támogatási programok részét képezek, amelyek a 2008-as borágazati reformnak a pillérei. Először is fontos volt az akkori helyzetet javítani, tehát a, itt ugye többlettermelésre beszéltünk, több mint 18 millió hektoliternyi többletről beszéltünk, tehát a borágazat piaci helyzetét kívánta javítani ez a támogatás, és itt az Európai Unió pénzügyi támogatásával sikerült a borágazat hosszú távú versenyképességét valamelyest helyreállítani, és ez a két cél, tehát a piaci reform és a a versenyképességi támogatási program múlt évben kerültek megerősítésre a KAP reformjának keretében, tehát a politikai hátszél is megadatott ennek a programnak. A piaci reform tulajdonképpen sikeresnek mondható, hiszen most már e, tényleg nincs szükség a, az export e, támogatásokra, a repárási támogatásokra és fellépésekre nincs szükség ilyen intervenciókra, ez pedig a pénzügyi ösztönzésnek is köszönhető, amelyet az ágazatnak biztosítottunk annak érdekében, hogy maga az ágazat is versenyképesebbé tudja magát tenni, például a harmadik országokkal szemben, illetve figyelembe tudja venni az a bor fogyasztási szokások változásait. Nagyon örülünk, hogy ez sikere járt, és örülünk annak, hogy a parlament támogatta ezt a programot, és nem is kívánunk ezen a megközelítésen változtatni, még akkor sem, hogy a számvevőszék jelentés igencsak kritikusan tekint erre a programja. Ugye hét ajánlást dolgoztak ki a számvevőszék részéről, mi mindezekre válaszokat is tudunk adni. A jelentésben olvashatják ezeket az jelenteseket, Én hármat emelnék ki, amelyek fontos politikai pontokat képeznek a jelentésen belül. Először is a szembevőszék bírálta azt, hogy, hogy átfedés van a specifikus támogatási programok és a regionális fejlesztési támogatási programok között. Ugye mindkettő a kap keretein belül ö, zajlik, tehát egyrészt ott vannak a borágazati specifikus támogatási programok, és ott vannak a regionális, illetve vidékfejlesztési támogatások, és itt a számbevőszék felhívta figyelmet arra, hogy itt bizony átfedés figyelhető meg. Hát ez jogszabályoknak a részét Hát ha átfedésben vannak, ezzel nem tudom mit kezdeni. Most nem tehetjük meg azt, hogy most a valamelyik támogatási rendszert megszüntetjük. Nem, hát a törvény lefektet, hogy mindkettő egymás mellett létezzen, és hogy átfedés van, ezzel nehéz részünkről mit kezdeni. Ugye ott vannak a borágazati konkrét támogatási programok, amelynek, amelyeknek a célkitűzései azonban eltérnek a vidékfejlesztési célkitűzésektől. Tehát nincs azért akkor átfedés. És a számövőszéki bírálatra válaszolva elmondanák, hogy a végrehajtási szabályokat módosítottuk annak érdekében, hogy világossá tegyük azt, hogy hogyan lehet elkülöníteni ezeket a támogatási rendszereket, és iránymutatásokat is dolgoztunk ki a tagállamok számára, hogy könnyebben elkülönítessék a támogatási rendszereket. És, és hát az új tagállami vidékfejlesztési programokat is már elfogadtuk, és amikor ezek elfogadásra kerültek, akkor egyértelműen megvizsgáltuk azt is, hogy, hogy sor került átfedésre, és megpróbáltuk ezeket elkerülni. Aztán a második bírálat arra vonatkozott, hogy ugye a beruházási támogatás szükségességet nem sikerült bizonyítani, a számvevőszék nem látta ezt indokoltnak, bizonyítatnak. Hát itt a, a jogszabály alkotó dolgozta ki ezeket a szabályokat, illetve vélte úgy, hogy szükség van erre a fajta támogatásra, nem mi, és a, a beruházási támogatások kihasználása a borágazatban nem igazán működött az elején, voltak nehézségek az induláskor, ezt lehet is bírálni. Hát a gazdasági pénzügyi válság miatt ugye a bankok nem is voltak igazán hajlandók arra, hogy a társfinanszírozott részt állják a beruházási programokban, éppen ezért késlekedtek is ezek a támogatások, és hát próbáljuk ezeket a problémákat a tagállamokkal megoldani. A kérdés azonban az ugye, hogy a beruházási támogatás a szükség van a sikeresen jó-e, hát ezt még majd az idő fogja megmutatni, ez még majd később fog kiderülni, hogy ez valóban hasznos-e vagy sem. Végül a harmadsorban pedig a szemvevőszék arra is felhívta a figyelmet, és igen, csak hevesen kritizálta azt, hogy, hogy a promóciós támogatások, a borágazat támogatását célzó programok túl magas összegeket támogatják ezt. Úgy gondolom, hogy a jelentésben erre is választ tudtunk adni, erre a bíráltra, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontosak ezek a promóciós támogatások, hiszen muszáj új piacokat találnunk, főleg harmadik országokra gondolunk, és ezek a támogatások itt nagyon hasznosak lehetnek. Különösen, amikor, amikor az Európai Unión belül új uh, pályázóknak próbálunk segíteni, és itt is végrehajtási iránymutatásokat dolgoztunk annak érdekében, hogy a kiválasztási folyamatot javítsuk, és hogy a KKV-k nagyobb eh, előnyt élvezhessenek a kiválasztás során. Remélem, hogy ezzel többi-kevésbé eh, sikerült a bizottság nézetére rávilágítanom a számövőszik jelentésvel kapcsolatban, most pedig várom az önök észrevételét és javaslatait. Köszönöm. Tak, przechodzimy do dyskusji. Jako pierwsza zgłosiła się pani poseł Helen Garcia. Köszönjük szépen, megnyitom a vitát. Garcia asszony két szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az igazság az, hogy amikor júliusban az Agribizottságot arra kértem, hogy tűzék napirendre ezt a pontot, ennek az volt az oka, hogy a parlament alakulási időszaka alatt készítette a számvevőszék ezt a jelentést, és ez megkongatta a vészharangokat hazámban. Köszönöm, hogy ha júliusban nem is, de most lehetőség nyílt arra, hogy a napirendre tűzzük hm, ugyanis az ágazat rendkívül felháborodott a a számbevőszék következtetései miatt, mert azok között voltak nagyon hibás következtetések, és ezek komoly csorbát ejtettek az ágazat hírnevén. Különböző pontok között, amelyeket említett az előadó, hallhattuk azt, hogy a promóciós támogatások a nagy vállalatokat célozzák meg. Ez azonban téves, ugyanis itt olyan adatokra hagyatkoznak, amelyek hazám Spanyolország esetében például tévesek. Például azt mondja az Európai Számvevőszék, hogy a, az értékesítés, a forgalmazás olyan vállalatokat vesz figyelembe, amelyek export volumene meghaladja 200 millió eurót, ugyanakkor Spanyolországban a bor ágazat exportjának nagy része olyan vállalatokra vonatkozik, amelyek 100 millió eurónál kevesebbet számláznak évente, tehát ezért is mondom, hogy a számvevőszék itt téves adatokra hagyatkozik. És ez a dokumentum tartalmaz olyan megfogalmazásokat is, amelyek nem felelnek meg a valóságnak, ugyanis a vidékfejlesztési támogatásokat a közös piacszervezési támogatásokkal keveri össze, ami súlyos szerintem, ugyanis mindkét támogatás nagyon jól elkülönül. elkülönül. Az egyiknél társfinanszírozás valósul meg, a másiknál nem. És az egyik például a vidéki térségek fejlesztését szolgálja, a másik célja pedig a versenyképesség fokozása. Tehát itt olyan intézkedésekről van szó, amelyek kiegészítő jellegűek, és amelyek folytatólagossága fontos. Folytatni kell ezeket, és ezt azért mondom, mert az Európai Bizottság részéről az aggaszt, hogy az Európai Bizottság, amikor azt állítja, hogy az értékelő jelentésében, a 2018-as értékelő jelentésében figyelembe veszi azt, hogy ez a két intézkedés egymás mellett létezzen-e a jövőben. Ez aggasztó. Szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság figyelembe veszi-e majd, illetve milyen mértékben veszi figyelembe a számvevőszék ezen dokumentumainak téves következtetéseit, amikor dönt majd arról, hogy a két intézkedés a jövőben is -e, illetve milyen kihatása lesz ennek a különböző promóciós intézkedésekre, amelyek most a borágazatot támogatják. Ezt azért mondom, mert az élelmiszeripari eh, termékek promóciójának eh, előadójaként ugye a legutóbbi ciklusban készítettük a jelentést, és eh, végre egymás mellé helyeztük, egyelő félként kezeltük a különböző termékeket. Viszont akkor most úgy tűnik, hogy amit akkor elértünk, azt most elrontja, tönkreteszi az Európai Számvevőszék. Szeretném, hogy 2018-ban ez ne következzen be, és éppen ezért aggaszt ennyire ez a jelentés, ami egyébként szerintem teljes mértékben mellőzhető lenne, de nem szeretném, hogy az Európai Bizottság a jövőben felhasználja ezt a dokumentumot, hogy kiiktassa ezt a két támogatást, és diszkriminálja ezt az ágazatot más ágazatokhoz képest. Ahogy említettem, nagyon sok téves információt tartalmaz a számvevőszék dokumentuma, Sajnálom, hogy egyáltalán sor került ennek a közzétételére, és hogy nem tudtuk, nem tudtuk támadni a nyilvánosságra hozatalát még akkor, amikor erre sor került, de szeretném tudni, hogy a bizottság ezt figyelembe veszi-e majd, és milyen kihatása lesz ennek a különböző promóciós intézkedésekre a borágazatban. Köszönöm. Bardzo Pan poseł Dorfman. Nagyon szépen köszönöm, kedves kolléganő. Dorfman úr, ennyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nyilatkozatai megnyugtatóak voltak számomra, ugyanis egyértelműen hallhattuk azt is, hogy a bizottságnak nem áll szándékában a számvevőszék által felvett pontokat egyenként figyelembe venni, ami egyébként abszurd is lenne. Azt gondolom, hogyha megnézzük a borágazat közös piacszervezését, akkor láthatjuk, hogy a mechanizmus jelenleg jól működik és a nemzeti borítékok rendszere is működött, és jelenleg is működik. Azt gondolom, hogy a gazdálkodók, a gazdálkodó számára fontosabb az, hogy a termékét, amikor értékesíti, megkapja a pénzt, mint hogyha külön támogatást, támogatásban részesülne. A nemzeti borítékok a különböző támogatási intézkedések által azt eredményezik, hogy erősítjük az ágazatot, és Európában drágább lesz ez a termék, jobban lehet értékesíteni, és jobb piaci lehetőségek jönnek létre, ami jobb bevételeket eredményez a gazdálkodók számára. A TTIP-ről is beszélünk ma. Semmi értelme nincs annak, hogyha világban a különböző országokkal szabad kereskedelmi megállapodásokat kötünk, de aztán nem foglalkozunk az ottani piacokkal. Éppen ezért úgy vélem, hogy összességében itt a számvevőszéket kell bírálnunk. A számvevőszéknek tudomásul kell vennie, hogy a az intézményeknek van bizonyos hatásköre. Itt Brüsszelben és az Európai Unióban is van, vannak olyanok, akik jogszabályokat alkotnak, ezek volnánk mi a tanácssal együtt, és van valaki, aki a jogszabályok végrehajtását kell, hogy ellenőrizze, ellenőriznie kell azt, hogy a pénzek elköltésére megfelelően került a sor, ez pedig a számvevőszék. De kérnénk, hogy a számvevőszék ne gondolja azt, hogy jogszabályt kell alkotnia, vagy hogy javaslatokat kell tennie arra vonatkozóan, hogy hogyan alkossuk mi a jogszabályokat, mert ez a mi feladatunk. Ezért jó lenne, hogyha a számvevőszék a saját hatáskörén belül dolgozna, és gondoskodna a végrehajtás jogosságáról, a pénzek elküldéséről, a többi kérdésről mi döntünk. Azt hiszem, hogy a nemzeti borítékokról való döntés nem feltétlenül a számvevőszék hatáskörébe tartozik. Proszę Państwa, nie ma więcej do Kedves kollégák, más jelentkezőt nem látok, és így akkor ismételten akkor te főigazgató helyettes úrhoz fordulok, kérem reagáljon az elhangzottakra. Uh, Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani, mint Eránc asszonynak és Dolfman úrnak a nagyon értékes észrevételeikért, és azért, hogy támogatják a munkánkat. Szeretném elmondani, hogy ez a jelentés nem fogja a bizottság döntését befolyásolni arra vonatkozóan, hogy 2018 után folytassuk ezt a programot, vagy sem. Ezek a programok bizony folytatódni fognak. Igen, lejár a jelenlegi programozási időszak, de a, a közös piacszervezési szabályok ezeknek a programoknak a folytatását irányozzák elő. A bizottság javaslatára lehet módosítani ezeket a szabályokat, a tanács és a parlament jobbáhagyásával, de a programok nem fognak megszűnni, az erre vonatkozó szabályok nem fognak változni. Tehát nem kívánjuk ezt a rendszert megváltoztatni, de ugyanakkor elismerjük azt, hogy vannak hibák, gyengeségek, amelyekre a számvevőszék nagyon is jogosan hívja fel a figyelmet. Tehát én nem akarom, hogy az a benyomás éljen önökben, hogy a számvevőszék mindent rosszul lát és mindenben téved de úgy gondolom, hogy azon hiányosságok esetében, ahol lehet javítani, módosítani a dolgokon, ott mi valóban léptünk és módosítottunk a dolgokon, de a programok keretében előrehozott támogatásokat továbbra is folytatni fogjuk, és igenis külön lehet választani a vidékfejlesztési támogatási rendszert a konkrétan a borákazatra vonatkozó támogatásoktól, hiszen a vidékfejlesztési támogatás ez nem jelenti azt, hogy akkor a borágazatot már ne is támogassunk, ez nem túl meggyőző érv. Azt gondolom, hogy ezek a jelentések, ha nem tévedek előkül, akkor ezek a, a parlamenthez is eljutnak, talán a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság kapja meg ezeket betekintés, megtekintésre, és a, a, feltételezem, hogy a parlament is reagálni fog erre a jelentésre, és hát nyilvánvalóan ebben a szakbizottságban is ez majd meghallgatásra talál. Hölgyeim és uraim, így most akkor a végére jutottunk a 15-ös napi rendi pontnak. Picit még sikerült időt is nyernünk. Szeretnék mindenek előtt azért köszönetet mondani az Európai Bizottság képviselőinek, és minthogy néhány percet itt nyertünk, javaslom, hogy mielőtt áttérnénk a következő napi rendi pontra, egy pici kis szünetet tartsunk, egy kis technikai szint, szünetet, nem többet, azért, hogy a meghívottak egy része távozhasson, és az új meghívottak pedig bejöjjenek. Illetve módosítom is a szavaimat, nem igazi szünet lesz, ez csak egy technikai kis felfüggesztés lesz, nem több.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 akkor térjünk is át, várakozás nélkül a következő napi rendi pontra. Az Európai Unió agrár élelmiszeripari ágazatnál kockázatai és lehetőségei egy esetleges EU-USA kereskedelmi megállapodás megkötése esetén ennek a tanulmánynak az elkészítői fogják bemutatni a tanulmányoknak. Nagyon fontos tanulmányról van szó, és nyilván való, hogy a nemzetközi tárgyalások keretében a mezőgazdasági ágazat is különös hangsúlyt kap. Erről a témáról, máskülönben a holnapi napon zárajtok mögött is fogunk még tárgyalni, tehát április keretében. Mint tudják, a beruházásokról szóló tárgyalások elkezdődtek június 13-ban, és a mezőgazdasági ágazatra több pont is vonatkozik, mégpedig olyan pontok ezek, amelyek rendkívül érzékeny területeket érintenek. Számos meghívottunk van. Gabriel Felbermayer. Jean-Christophe Bureau és Jean Fouré. javaslom, hogy önök döntsék el, hogy ki fog elsőként hozzászólni, milyen sorrendben kívánnak akkor hozzászólni és prezentálni a tanulmányuknak az eredményeit. Önök, önöké a szó. So thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen nagy érdeklődést tanúsítanak a munkánk iránt. Én vagyok Gabriel Felbermeyer, és Szeretnék önökkel bizonyos adatokat ismertetni, és az Egyesült Államokkal való kereskedelem adatait ismertetni. Jean Fouré lesz az, aki a másik, a második részt fogja ismertetni, majd Jean-Christophe Bureau kapja meg a szót, ő a kvalitatív értékelést fogja ismertetni önökkel a TTIP programmal kapcsolatban. Ami az adatokat illeti, mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a mezőgazdaság csekély mértékben járul hozzá az európai GDP-hez, vagy az Egyesült Államokkal, áll kb. 1,8% Európában, és kb. 1,1% az Egyesült Államokban. Tehát a GDP-hez mért jelentősége alacsony, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a mezőgazdasági ágazat nagyon jelentős lesz a kereskedelmi tárgyalások szempontjából, ugyanis a mezőgazdasági termékek kulcsfontosságúak számos iparágazat számára, éppen ezért elég körültekintően górcsa levettük az élelmiszeripari ágazatot. Tudjuk, hogy a vidékfejlesztés szempontjából is nagyon fontos a mezőgazdaság, az Európai Unió és az Egyesült Államok területén is. Az emberek aggódnak ennek az egészségügyi vonatkozásai miatt, és ugye a történelemből is tudjuk, hogy a mezőgazdasági kérdések a kereskedelmi viták középpontjában álltak az EU és az USA között a WTO berkeiben és azon kívül is. Ugyanakkor a történelem során együttműködésre is láthattunk példát a vita rendezésekről, hogyha például a banánvitára gondolunk, vagy olyan kezdeményezésekre, mint például a kölcsönös elismerés a génkezelt termékeknél a biogazdálkodás esetében. Tehát láthatunk az együttműködésre is példát. Statisztikák a mezőgazdasági kereskedelem alakulással az elmúlt húsz évben az EU és az USA között. Kezdeném azzal, hogy a nyers mezőgazdasági termékek, itt ugye a gabonák, vagy az olajos magvak, a hús termékek, Láthatják a dián a zöld színnel jelölt arányt, ez az exportot mutatja, és ez nagyon alacsony. Itt egy vagy két milliárd euróról van szó évente, és nem láthatjuk azt sem, hogy ez különösebben növekedett volna 92 és 2012 között. Ez tehát egy olyan időszak volt, amely nem mutatott növekedést az export terén. Az import az USA-ból az EU-ba irányuló import a nyers termékeknél, a piros vonal, láthatják, hogy az elmúlt 20 év során ez jelentősen csökkent, körülbelül 10 milliárdról, ez volt a legmagasabb érték kb. 1996-ban, most pedig kb. 5 milliárd az érték a közelmúltban. Ez nagymértékben összefügg azzal, hogy az új mezőgazdasági termelőországok, mint Brazília is megjelentek a piacon, és ez jelentős mértékben ellentmond annak, szemben áll azzal, amit a feldolgozott termékeknél megfigyelhetünk. Az export dinamika az EU-ból az USA-ba sikeres volt, ez a zöld vonal, amelyet itt láthatunk itt 6 milliárdról 92-ben kb. 14 milliárd euróra emelkedett 2012-ben, míg az USA-ból érkező import nem mutat jelentős változást. És azt is láthatjuk, hogy a nyers, illetve a feldolgozott termékek közötti különbség jelentős. A nyers mezőgazdasági termékeknél Európában kb. 3 milliárd eurós a kereskedelmi deficit, ugyanakkor a feldolgozott termékek esetében az Európai Unió jelentős kereskedelmi többlettel bír, kb. 9 milliárd euró értékben. És az elmúlt 20 év során azt is láthattuk, hogy megfordult a tendencia. A 90-es évek elején a deficit volt megfigyelhető az EU-USA vonatkozásában, ez azonban többletté változott, kb. 6-7 milliárd euró értéket tesz ki ez a többlet. Ugyanakkor, ha összevetjük az EU-USA kereskedelmet a mezőgazdasági élelmiszeripari termékek esetében, és ezt összevetjük más ágazatokkal, akkor azt láthatjuk, hogy ez a 15 milliárd euró alacsony, ha összevetjük más ágazatokkal, például a gépjármű gyártás, ugye 54 milliárd eurót exportál, gyakorlatilag négyszer akkora az értéke, mint az agrárélelmiszeripari ágazaté és a teljes USA-ba irányuló export tekintetében is azt láthatjuk, hogy az élelmiszeripari ágazat csak 4%-kal járul hozzá az export összegéhez. Ami az export volumenét illeti, ugye 15 milliárd euró, ez 0,12%-át teszi ki az Európai Unió GDP-jének, tehát ha egyik napra másikra megszűnne az USA piaca, akkor csak körülbelül 0,12%-kal csökkenne az EU GDP az import esetében, még drámaibb ez az adat. Hogyha megnézzük, hogy az USA piaca mekkora fontossággal bír az európai termelők és a vásárlók számára, láthatjuk, hogy mekkora az arány, ugye a piros vonal mutatja az Európai Unióba irányuló importot. Kb. 22%-ról indult 92-ben, ez volt a teljes USA-ból érkező import, manapság pedig már csak a 10% körül mozog a mezőgazdasági nyersanyagok területén. Ugyanekkora csökkenést láthatunk, ha megnézzük az európai nyers termékek exportját. A feldolgozott mezőgazdasági termékeknél hasonló csökkenést figyelhetünk meg, ha megnézzük, hogy milyen forrás ország, milyen jelentős forrásország az Egyesült Államok Európa számára, kb. 22 százalék érkezett az Egyesült Államokból Európába, a 90-es évek elején manapság pedig körülbelül 6-7 százalék körül mozog ez az arány. A feldolgozott termékek esetében kevésbé drámai ez a változás, ha exportról beszélünk, de az Egyesült Államok korábban ott is 22%-ot tett ki a teljes értékesítések terén, most pedig kb. 15% ez az arány. Ha mindent összevetünk, akkor ugyanezt a hatást láthatjuk. De annak ellenére, hogy milyen viszonylagos jelentőség csökkenés figyelhető meg az USA esetében. Továbbra is a legfontosabb piac az EU termékei számára, és a leg, második legfontosabb piac. Brazília ugye a legfontosabb forráspiac, ahogyan ezt tudjuk. Szeretnék rámutatni arra is, hogy a heterogenitás mennyiben változott. Vannak olyan országok, amelyek nagyon nagy mértékben rá vannak utalva a mezőgazdasági exportra. Az ar átlagos arány a piros vonal, és körülbelül 6,5%-át teszi ez ki a teljes exportnak, de vannak olyan országok, mint például a balti országok, vagy Dánia, Hollandia, ahol a mezőgazdasági termékek exportja nagyon jelentős. Más országok, mint Németország, vagy Csehköztársaság, Szlovákia, ott az agrár élelmiszeripari termékek exportja kevésbé jelentős. Ebből azt láthatjuk, hogyha a TTIP-el kapcsolatban valamilyen probléma következik be, akkor egyes országok sérülékenyebbek lesznek, mint mások. Hogy ezt az első szakaszt összefoglaljam, az USA-ba irányuló export kb. 15 millió euró értékű. Ez a szolgáltatások és termékek exportjának kb. 4%-át teszik ki, az európai többletérték kb. 0,12%-át jelenti, és Európában kereskedelmi többlet van, az USA-val kb. 5 milliárdot tesz ez ki, de hogyha a részleteket nézzük meg, akkor láthatjuk, hogy ez messze menőleg az italoknak és a feldolgozott élelmiszereknek tulajdonítható, de láthatunk egy olyan adatot is, amely arról tanúskodik, hogy az elmúlt 20 évben a kereskedelem nagyon csekély mértékben változott, illetve növekedett, és komolyak az eltérések tagállamonként. A tanulmányunk második része pedig az USA-ba irányuló exportra vonatkozik, és itt szeretnénk egy körülbeli választ adni arra, hogy miért látunk ilyen kevés kereskedelmet a két térség között, és az elmúlt 20 évben miért volt ilyen csekély a változás. Először más gazdasági területekhez képest az import vámtarifák a agrár, agrár élelmiszer ágazatban viszonylag még magasak, különösen az Egyesült Államokból Európába érkező árukra kivetett vámok, tehát itt olyan 12,5 os átlagos vámtarifáról beszéltünk. Az ellenkező irányban egy kicsit ez alacsonyabb, talán 6 az átlag, aztán az ipari ágazatban, vagy más ágazatokban, vagy a termékek összességét nézve, akkor is még jelentős vámtarifákról beszéltük. Vannak olyan területek az agrár élelmiszerágazaton belül, amelyeket a vámtarifák nagyobb mértékben érintenek, például a gabona esetében. Ez ugye a kereskedelm 15%-át teszik ki, itt viszonylag magasak a, a illetve itt viszonylag alacsonyak a vámtarifák, de például a dohány és a cukor esetében olyan 20%-os vámtarifáról beszéltünk, és még ennél is magasabb vámtarifákról beszéltünk a hús ágazatban, itt az Európai Unió nagyon magas vámokat ró ki, vagy beszéltünk itt a tejtermékekről és, illetve cukorról itt ugye a kulcsfontosságú kérdést nem a vám tarifák jelentik, hanem a nem tarifár és nem vám jellegű kereskedelmi akadályok. Ezek ugye nem kívánatos, szándékolatlan hatásokkal is járnak, de ugyanakkor hát nagyon valós alapjuk van ezeknek az intézkedéseknek, gondoljunk itt az egészségügyi növé, egészségügyi intézkedésekre, vagy a, itt ugye az emberi, a környezeti biztonságot szolgálják, ezek vagy technikai akadályok is akadályozhatják ugye a kereskedelmet, de ezek is szolgálhatják a biztonság és az egészség védelmet, a standardizált termékek nyilvánvalóan a minőséget is garantálják, illetve a fogyasztók számára is ezek előnyösek lehetnek. A szakértők számára fontos, hogy ezeket azonosítsuk, ezeket a nem vámjellegű akadályokat világosan e, ismerjük fel, ezeket mérjük, ezeket mérhetővé tegyük, ezeket, és fontos, hogy azokat a szabályozásokat, szabályokat, törvényeket megvizsgáljuk, amelyek pozitív hatás nélkül túlságosan is akadályozzák a kereskedelmet, és valójában akaratlanul is túl nagy akadályt gördítenek a kereskedelem elé. Itt ugye elsősorban mezőgazdasági termékekről beszélünk, a egészségügyi, növény egészségügyi intézkedések mindkét fél számára akadályokat jelentenek, de itt nagyon nagy különbségekről beszélünk. Nem meglepő talán, hogy az Atlanti óceán két oldalán itt különbözőek az intézkedések a mezőgazdaság területén, aztán a technikai akadályok esetében két fontos elemről beszéltünk a mezőgazdaság tekintetében de talán ellentétben azzal, amelyet hallhatunk, itt el kell mondanunk, hogy ezek az akadályok is fontosak, de talán a mezőgazdaság szempontjából ezek a technikai akadályok nem olyan jelentősek. Aztán a nem vámjellegű akadályokat hogyan is mérjük? Hát ez egy, nem egy egyértelmű és könnyű feladat a modellezők számára. Itt a becsések szerint egy olyan 15%-os terhet jelentenek ezek az akadályok. Itt vannak úgy tűnik, ugye, hogy az unió részéről magasabbak, vagy nagyobb terhet rónak ezek az akadályok, de valójában nem szignifikáns a különbség a két fél között. Itt ugye megnéztük az átlagot, illetve termékek, különböző termékekre vonatkozóan, illetve a két fél között is, megnézzük a mezőgazdasági termékeket, nem mezőgazdasági termékeket, és az élelmiszer ágazatban, az agrár ágazatban jóval magasabb terhet rónak a nem vámjelelő akadályok a kereskedelemre, mint más területeken. Akkor most foglaljuk össze, hogy mi is fontos a kereskedelmi akadályokkal kapcsolatban egy 12%-os átlagról beszélünk az importtarifák esetében, ez hatszor nagyobb, mint egyéb áruk tekintetében, illetve az Egyesült Államok import vámjaival szemben is az Európai Unió magasabb vámokat alkalmaz. Aztán ezt is tudjuk mindannyian, hogy mennyiség szempontjából, összeg szempontjából, nem vámjellegű akadályok magasabb terhet rónak a kereskedelemre, akár 50%-os vámtarifának is megfelelhet egy-egy ilyen intézkedés. És az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelem tulajdonképpen érzékenyebb a vámokra és a nem vám akadályokra, mint a más OECD országokkal fenntartott kereskedelem. Aztán a következő szakasz eh, Furé úr eh, területe. Köszönöm szépen. Mivel nem nagyon vannak becsléseink a nem vámjellegű kereskedelmi akadályok negatív hatásaira vonatkozóan, mi most a, a gazdasági hatások mennyiség jellemzésére térnénk rá az agrár élelmiszer ágazatban, az úgynevezett mirázs modell segítségével fogjuk ezt megtenni. Nem fogom ezt a modellt részletesen bemutatni, de mint mindannyian tudják, a tárgyalások eredményei azt mutatják, hát ugye tavaly nyár folynak ezek a tárgyalások, nem ismeretesek ezek az eredmények, tehát nagyon nagy a bizonytalanság arra vonatkozóan, hogy milyen megállapodást fog kötni az Európai Unió az Egyesült Államokkal, még ez nem világos számunkra. Amit azonban megtehettünk a modellezés során, az az, hogy megpróbáltuk a lehetséges megállapodást modellezni. Mi itt a különböző ágazatok között nem tettünk különbséget, mi itt egy 25%-os csökkenést tételeztünk föl a kereskedelmi akadályok tekintetében. És ez azt jelenteni, hogy a vámtarifeket teljes mértékben megszüntetni a két fél. A jelentés mindezekre kitér részletesebben, és mi most az előadásban azzal foglalkozunk, amely számunkra itt az mezőgazdasági élelmiszerágazat szempontjából fontos lehet. Mi itt a vámtarifákkal foglalkoztunk elsősorban, és az első ábrán azt láthatják, hogy hogy 2025-ben milyen mértékű kereskedelmet feltételez ez a modell a két fél közön. A szabadkereskedelmi megállapodás nélkül, illetve a, a kék jelöli azt, hogy mi történik akkor, ha nem kerül a megállapodásra, a pirossal növelt hasábok pedig azt jelölik, hogy a megállapodás megkötése után hogyan növekedne a kereskedelem. Hát láthatjuk, hogy az agrárélelmiszer ágazat igencsak csekély részt képvisel a két fél közötti kereskedelemben. a szabadkereskedelmi megállapodás ezt növelhetné, de hogyha megnézzük a sárgával jelölt százalékokat, akkor láthatjuk a relatív növekedést, és ez bizony ebben az ágazatban jelentős lenne. Tehát a, a mai arányát e, nagyban megnövelhetné az EU az, az agrár export, illetve az import tekintetében is. Tehát ez az általános áttekintés a helyzetről. Aztán ágazati szinten lehet ezt még részletezni. Itt, itt láthatják a különböző változók a kapcsolatos becsléseket. Tehát itt, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás milyen változásokat hozna az egyes ágazatokra, eh, lebontva százalékos arányokat jelöltünk itt meg. Vannak olyan ágazatok, amelyek ugye nagyobb védelmet élveznek, ahol komoly növekedés várható majd a szabadkereskedelmi megállapodásnak köszönhetően, például a vörös hús exportja is növekedhet, de mivel már kez, az alapérték is magas, így végső soron a vörös hús ágazat esetében e, mégsem beszéltünk óriási növekedés, a 44 millió dolláros összegről beszélünk, de ez viszonylagosan a jelenlegi értékekhez képest nem olyan óriási növekedés jelent. Az amerikai fél részéről hasonló képet mutat a helyzet, itt talán nagyobb a szórás, illetve nagyobb változás várható bizonyos ágazatok tekintetében, 7%-os értékben, és nagyon nagy változásokra beszéltünk. Ami pedig az egyes ágazatokat illeti, megnéztük azokat, amelyek várhatóan a legnagyobb mértékben fognak növekedni, százalékos arányban, de nem feltétlenül az export mennyiségét tekintve itt, tehát ezek az ágazatok szerepelnek, amelyek tekintetében az export növekedni fog várhatóan. És itt kevés olyanra beszélünk, amelyek valóban várhatóan nagy mennyiségben export növekedéssel számolhatnak. Itt zöldség, gyümölcs, gyümölcslé például érintett, a, a, vagy a dohányról, italokról, beszéltünk, ez esetben az unió exportja nagyobb mértékű, mint a, az Amerikába behozott áruk mértéke. Egy milliárd, igen, egy milliárd dolláros változáson, növekedésről beszéltünk. Mindezek a az export növekedések, a célkitűzései ugye a, a szabadkereskedelmi megállapodásnak, de ezen kívül még más hozzáadott értékes bír majd ez a szabadkereskedelmi megállapodás, és amit itt a következő ábrán meg szeretnénk mutatni, az az, hogy, hogy valójában szinte csak az Egyesült Államok mm, mezőgazdasága fog jelentős mértékben hozzáadott értéket felmutatni. Európa esetben 0,5%-ról beszélhetünk csak, az Európai Unió hozzáadott értéket veszíthetne is bizonyos területeken, annak ellenére, hogy export növekedésre számítunk. Mégis az unión belül veszteségekre is számítani kell bizonyos területeken. Tehát a hozzáadott mezőgazdasági érték csökkenhet az unión belül. Ez tehát egy rövid áttekintés lett volna tehát a mezőgazdasági exportról elmondhatjuk, hogy nem túl nagy részét képezi a várható vagy lehetséges export növekedésnek, de ugyanakkor a várható nyereség növekedés mégis látványos lehet. És ezek a hozzáadott vagy nyerességek, ez a növekedés csak néhány ágazatra koncentrálódnak, és még elmondanám azt is, hogy fennáll a kockázata annak, hogy hogy az unión belüli kereskedelem bizony kárát is láthatja, csekély mértékben ugyan, de ennek a szabadkereskedelmi megállapodásnak. Most pedig akkor átadom Jean-Christophe-nak a szót, aki folytatja a prezentációt. Mikrofont kérnénk szépen az előadónak. technikai gond lehet, jól lehet ég a mikrofonja, az előadónak mégse hallják a tolmácsok. La modélisation. Ime. A modellizálás agregált ágazatokra vonatkozott ez ideig, és láthatták azt, hogy a nem tarifa jellegű a részarány 25%-a nagyon ö, ö, erős volt. Úgy gondoltuk, hogy szükséges ugyanakkor megnézni a különböző célszerűségét és kockázatait a megállapodásnak. Ehhez három szempontot vizsgáltunk meg közelebbről, néztük azt, hogy ha offenzívan lép fel az Unió, akkor annak milyen hatása lenne a piacokra, illetve milyen kockázatok és piaci alkalmak adódnak a szabályozás révén, ezen felül pedig megvizsgáltuk azt is, hogy milyen kockázatokat jelenthet például az európai szabályozásnak egyéb aspektusa. Nos, ezeket a pontokat szeretném akkor most hamarosan kifejteni. Ami a piaci lehetőségeket illeti, úgy gondoljuk, hogy a megállapodás hasznos lehet a mezőgazdaság számára az Unióban, több ágazaton belül is, és azt észleltük, hogy az exportja az Uniónak az Egyesült Államok felé ugyanakkor korlátozott aránylag, főként ugyanakkor a tejtermékek tekintetében, főként a feldolgozott tejtermékek tekintetében van esélyünk. A vámi illetéknek a csökkenése persze önmagában nem elégséges. Számos olyan rendelkezés létezik a jogszabályokban, amelyek ártalmasak a, front, a, az európai export számára. Amennyiben ezen a kettő területen sikerülne előrelépni, akkor nyilvánvaló, hogy az európai agráriparnak piacai alakulhatnának ki fokozatában az Egyesült Államokban. Megnéztük az árak alakulását az Unióban és az Egyesült Államokban. Az Unió aránylag jelentős mennyiségű cukort exportálhatna az Egyesült Államok felé, mégpedig a megállapodásnak a keretében. Ugyanakkor persze mindez függvénye a nemzetközi piaci árak alakulásának. És az etanol és az izoglogóz az a piac, amely a leginkább ki van téve az Egyesült Államok beli fellépésnek, nevezetesen arra gondolok, hogy az USA nagyon versenyképes ezen területeken. A húsok most a fel, elkészített, a feldolgozott hús esetében is van lehetőségünk, de itt a dolgok attól függ, hogy hogyan alakul az USA szabályozása és önmagában a vámoknak a csökkenése az USA részéről nem segítene a területen. Ezen kívül a piac torzító hatásokat is vissza kell szorítani, a borpiacra gondolok itt leginkább, főként a forgalmazás és az adó mentesség tekintetében az unióban. Általában véve azt mondhatom el, hogy amennyiben a tárgyalások megoldanak védelmi kérdésekkel, tehát a földrajzi védettségnek, oltalomnak a kérdését, az egy dolog, de ugyanakkor ott van az európai offenzívának is a megjelenése, vajon megjelenik-e az? A kérdés az, hogy a tárgyalások révén eljutunk-e oda, hogy hozzáférhetőké váljanak az amerikai piacok sokkal kevésebb akadályal, sokkal kevesebb jogszabályi korlátozással, gondoljunk például arra, hogy vannak olyan ügynökségek, amelyek a különböző tanúsítványokat kiadják, de csak az Egyesült Államokban működhetnek ilyenek. Szóval mindez nagyon összetett, és mindez korlátozza az exportunkat az USA piacaira mindez persze beleillesztendő abba, hogy összegészében az Unió miként képes fellépni, mit tud elérni. Ne feledkezzünk meg arról se meg, hogy nagyon sok olyan szabályozás létezik, amelyek az USA tagállaméban alakult ki, és amelyeket nagyon nehéz lesz, gondolom, majd ö, átalakítani. Aztán vizsgálatunk más ágazatokban is, olyanokban, amelyekben szintén, illetve nagyon erőteljesen versenyképes az USA, és ahol a liberalizáció más jellegű problémákat vethet fel az európai belső piacokon. Itt néhányat felsoroltunk, és kitérnék arra, hogy mennyire fontos a hús ágazat. Tehát a húsmarhára gondolok, most nem csak általában beszélek erről, ugye gondoljunk arra, hogy van ugye a hús célzatú előállítás, és van a tej célú állomány, és a hormonok tekintetében egészen nyilvánvaló, hogy az USA képes hormon nélküli tenyésztésre is, és amennyiben erre kerül sor, akkor nyilvánvalóan a termelői költségek sokkal alacsonyabbak lennének, mint az Unióban. Ebben az ágazatban a piacnak egy jelentős részét a tej haszon, hasznosítású állatokból származik. Itt tehát van egy olyan rugalmassági tétel, ami azt jelenti, hogy amennyiben 500 ezer tonna vagy 1 milliónyi tonna exportálás történik, akkor nyilvánvalóan a költségek amortizációja következhet be, és e tekintetben persze ez elvezet mindegyik kereskedelmi megállapodásunk kérdéseihez, amelyeket az Unió köt, nevezetesen a kvóták, a tarifakvóták tekintetében. Tehát ez elmondható például a baromfikra, a csirke húsra, és nyilvánvaló, hogy itten modulálja a piac alakulását, azt, hogy más piacokról, tájpiacokról, ázsiai piacokról mit hoz be az Egyesült Államok. Mint tudják, ezen kívül a cukorra térhetünk át, szóval, mint tudják, a cukor sokkal kevésbé költséges bizonyos termelési módozatokban az USA-ban, és hát az USA rengeteg cukrot hasznosít a különböző italoknak a cukrosítására, tehát itt is ez egy érdekes terület. Itt hagyj most ki arra, hogy milyen potenciális verseny alakulhat ki, nevezetesen a, reg, a szabályozás egészen eltérő több területen az USA és az Unió között. Ez jól ismert terület, a sajtó bőven beszél erről. Itt gondolunk hormonkezelt állatokra, a raktopamira és az egyéb tényezőkre, amelyeket itt látnak felsorolva. Szóval itt a harmonizáció előnyös lehet a költségek szempontjából az uniós termelők számára. A kockázatok tekintetében felmerült az óceán mindkét oldalán az, hogy az agrárpolitika a termelőt segíti, a termelőt támogassa, és ezáltal ugyanakkor az árucsere forgalom teljes mértékben méltatlan körülmények között egyenlőtlenül alakul. Egy tekintetben ugye hagyjuk azt, hogy az USA termelők panaszkodnak a szerződés fejleménye tekintetében, nevezetesen attól tartanak, hogy az uniós termelés nagyon támogatott. A mi termelőink pedig pont az ellenkező érvet hozzák fel és egy tekintetben az Európai Parlament számára tavaly is készítettünk egy tanulmányt, ugye felemás a dolog. Amennyiben nagyon objektíven nézzük a te a képet, akkor valóban az Unió erőteljesebben támogatja a termelőket, mint az USA, de a termelési támogatási formák olyan jellegű az Unióban, amelyek ösztönzik a, tám, a termelést és az exportot az Unió, vagy hát az USA felé. Ugyanakkor ez is megemlítendő, hogy nálunk úgynevezett szétválasztott támogatások működnek. Ha harmonizáció nem következik be, akkor a verseny torzulás erőteljes lesz, mint ahogy ezt már idéztük, de úgy ugyanakkor az is belátandó, hogy a harmonizáció nagyon rögös utat jelent, egy sor olyan kérdést vet fel, amelyek nem csak az agrár élelmiszeriparral kapcsolatos, hanem például a különböző pesticidekkel kapcsolatosan. Nagyon nehéz átlátni azt, hogy hogyan fogjuk tudni a két nagyon különböző megközelítést, az USA belit és az Unió belit egymáshoz közelíteni. Tehát a kölcsönös elismerésről ugye már szó esett a közösségen belül annak idején, de ez a fajta kölcsönös elismerés nagyon nehezen működne kül ö, irányba, tehát az USA irányában. Vannak olyan országok, amelyek pozitív listákkal dolgoznak, vannak amelyek amelyek negatív ö, listákkal, és azt is tudjuk, hogy a REACH irányelv ö, esetében is a feltételek nagyon eltérőek. Összefoglalva, az árucsere forgalom eléggé gyenge az USA és az Unió között, sőt, csökkenő irányúak voltak, kivéve az alkoholtartalmú italokat, ha bár itt is most az utóbbi években stagnál az európai export. Miért? Azért, mert ott vannak a vámilletékek, és főként a szabályozások, és főként azért, mert a piaci lehetőségek eléggé szűkek az európai offenzíva ellenére, de ugyanakkor hát számos lehetőség nyílik még, hogy tovább lépjünk a szabályozás tekintetében. Dziękuję za bardzo ciekawe prezentacje. Nagyon szépen köszönöm ezt a prezentációt, nagyon izgalmas volt. Sajnáljuk, hogy ugyanakkor az ismertetésre csak most kerülhet ilyen rövid keretek között sor, ugyanis nagyon sok napirendi pontunk van, és hát több időt igényelne ez a téma, de mégis hát az eszmert cserét indítsuk el. Herenc Gárfia utca asszony kívánja megnyitni a vitát rajta. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretném megköszönni a szakértők előadását, munkájukat. Természetesen nagyon nagy érdeklődéssel fogjuk ezt az anyagot elolvasni, hogy aztán holnap majd a bizottság irányába is tájékozottak legyünk. Ami a vám kontingenseket illeti, ugye ezek 90%-a megszűnik, marad kb. 10% azon termékekre vonatkozóan, amelyek a legfontosabbak, a legérzékenyebbek a két fél számára. Ez nagyon fontos, ugyanakkor van egy másik probléma is, amely felmerült az elmúlt években, például a zöldség és növény termesztő ágazat nagyon jól ismeri ezt, ez pedig a kereskedelmi akadályokra vonatkozik. Itt gyakran egészségügyi, növényegészségügyi szabályokról van szó, amelyek miatt érdemes volna elgondolkodnunk azon, hogy nem lehetne ezekre jobban kitérni ebben a tanulmányban. Illetve hogyan tudjuk elismerni ezen előírásokat, hogy annak érdekében, hogy az európai termékeknek, amikor a határhoz érkeznek, ne kelljen megközelniük ezen akadályokkal. Az élelmiszer biztonság szempontjából ugye a food safety és az állat jólét, ezek olyan kérdések, amelyekben a két nagy tömbnek meg kell állapodnia, ugyanis a közösségi termelők, a közösségi gazdák az állattenyésztők lesznek azok, akik meg kell majd fizessék ezt a megállapodást az Egyesült Államokkal. A tej ágazat, a zöldség és gyümölcs termesztés, a borágazat, hogyha ugye a sikerül elfogadni az eredet megjelöléseket. Ezek kedvezményezetjei lesznek a megállapodásnak, de persze el kell ismerni az akadályokat, és azon aggályokat, amelyeket az ágazatok megfogalmaztak, hogy ennek milyen hátrányos következményei lesznek hát a, szárnyasokra, illetve a marhahúsra vonatkozóan komolyak lesznek a hátrányos következmények főleg ha figyelembe vesszük, hogy például a Mercosur országaival vagy Kanadával folynak a tárgyalások, és ezen tárgyalások is jelentősen érinteni fogják a szarvasmarha ágazatot, illetve a baromfi ágazatot az Európai Unióban. Éppen ezért kérdés, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ez a két ágazat ne legyen a leghátrányosabban érintett ágazat, és hogyan tudjuk ezen szabályokat, ezeket a határon megjelenő akadályokat, adminisztratív akadályokat felszámolni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Kedves kollégák, 12-en jelentkeztek a hozzászólásra az eszmecserénk keretében, úgyhogy javaslom, hogy kiki másfél percet kapjon. Kérem mindenki koncentráljon a kérdések feltevésére azért, hogy erre válaszolhassanak a vendégeink, és mint tudják, a holnapi nap során viszont egy további eszpecserét tudunk folytatni a bizottság jelenlétében, úgyhogy kérem, csak kérdéseket tegyenek fel. Egy úr, alelnökként. Köszönöm szépen, elnök úr, ez az első előadóhoz szólni ez a kérdés. Említette azt, hogy ugye nem vámjelegű kereskedelmi akadályok szerepet játszanak a, az Egyesült Államokból importált gabona esetében, és hogy ezek egy 50%-os vámtarifának is megfelelhetnek. Tudná legalább egy példát adni egy olyan nem vámjelegű intézkedésre, az, az Amerikából származó gabonaimportra vonatkozóan, amely ilyen magas. Tehát én nem tudok erre gondolni, ugye genetikailag módosított kukorica nem ismervelt fel, mert ilyet nem importálunk az Egyesült Államok. Aztán államokból aztán egy másik fontos kérdés a standardok, a normák kérdése, amelyet már felvetettem korábban is. Ez a, a szabadon tartott tyúkoktól származó tojások kérdés az Egyesült Királyságban itt nagyon fontos kritériumok vannak erre vonatkozóan, nem szabad például lemosni ezeket, még az Egyesült Államokban nem barna, hanem fehér héja kell, hogy rendelkezzen, és le kell mosni e, ezt a tojást. Hát akkor most ki fog arról dönteni, hogy pontosan mit is jelent a szabad tartásból származott, tojás, hiszen az óceán két oda ezt másképp eh, határozzák meg. Ez egy százszerzalékos, nem vám jellegű tarifát jelentene ez esetben, hogyha más a megatázás köszönjük. Most pedig akkor Hoizling úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük ezt a két előadást, amelyek nagyon érdekesek voltak. Az első előadó arról beszélt, hogy a tejágazatban vannak azért lehetőségek a növekedésre. Én is látok itt lehetőségeket. Én egy szövetkezeti tejgazgaság elnökségében tag vagyok, és hát nagyon sokat exportáltunk az amerikai piacra, de ez a piac gyakorlatilag összeomlott. Egyrészt a dollár-euró árfolyamnak köszönhetően, más részt pedig az amerikai vámok magassága miatt. Ugye itt ugye Szóltak arról is, hogy a vámok leépítése esetében még mindig nagyon komoly akadályok merülhetnek fel az olyan standardokra, normákra vonatkozó előírások esetében, amelyek számunkra egyszerűen eh, teljesíthetetlenek. Például Ausztrália eh, vezet be ilyen előírásokat, amelyeket rajtuk kívül senki sem tud betartani. Tehát mindig lehet valamit találni, amelyek segítségével az importokat akadályozni lehet, még akár szabadkereskedelmi megállapodások esetén is lehet olyan standardokat, normákat kialakítani, amelyek megakadályozzák a, színportálást. Kérdezném, hogy ez esetben hogyan próbálják ezt megakadályozni. Aztán ott van a támogatások kérdése. Ugye az agrárreform keretében az Európai Unióban komoly támogatásokról beszéltünk, és az Egyesült Államokban is gazdaság alapú támogatásban részesülnek a gazdák, és az átlagos támogatási összeg bizony magasabb, mint az Európai Unióban. Eh, ott van egy olyan biztosítási rendszer, támogatási rendszer, amely segíti a gazdákat, és hát amikor négy évente elnök választások vannak, akkor hirtelen nagyon nagy károk érik a mezőgazdaságot, és egészen véletlenül ilyenkor nagyon komoly támogatásokat kapnak a, az amerikai farmerek, amikor új elnököt kell választani. Hát eh, itt az amerikai mezőgazdasági támogatások esetében nagyon ötletesek a az óceán túlsó oldalán, és hát ha megnézzük például, hogy eh, Kaliforniában hogyan járnak el, míg itt eh, Brüsszelben, eh, ugye azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet a különböző hígtrágyát tárolni, míg Kaliforniában ezt nagyon egyszerűen megoldják, akkor azért nagyon nagy különbségekhez vezethet ez a termelésben, de ez csak egy példa, nagyon sok olyan pont van még, amelyről beszélünk kell, mielőtt megköthetjük ezt a megállapodást. Köszönöm, Hajszling úr, majd Andrew azt gondolom, hogy ezt a tanulmányt az egyeztetések előtt kellett volna elkészíteni. Most a tárgyalások során érdekes ez persze, kérdés azonban, hogy a tárgyaló felek tudomására jut-e, hiszen mi itt csak kívülállók vagyunk, hiszen nem veszünk részt magában a folyamatban. Persze azért számos kérdés felmerül, Például felmerül ez a kérdés, hogy ugye említettem, milyen lehetőségek rejlenek a vám kontingensek csökkentésében. Ez az egyik kevésbé kritikus terület. Ugye ott van a nem vám jellegű akadályok kérdése. El tudják-e képzelni azt, hogy a REACH rendeletet kidobjuk a szemétbe, elvetjük a különböző higiéniai előírásokat, amelyeket a vagy például az állatjóléti jóléti előírásokat is, amelyeket nagy nehezen kidolgoztunk, annak érdekében, hogy fokozzuk a kereskedelmet. Én nem tudom ezt elképzelni. Az amerikai fél persze mondhatja azt, hogy a kritériumainkat, vagy az előírásainkat magasabb szintre emeljük, hogy a standardok azonosak legyenek, de őszintén is megadhatjuk a választ. Gyakorlatilag itt mindenki megpróbálja majd alul licitálni a másikat. Nem tartom elképzelhetőnek, hogy vannak olyan nem vámjellegű akadályok, amelyek kötelező érvényűek lennének, hanem egész egyszerűen, például ugye nyers sajt, tehát vannak egész egyszerűen olyan táplálkozási szokások, amelyek nem összeegyeztethetőek. Szerettem volna további részleteket kapni, például arra kérdésre, hogy kinek az érdekét szolgálja ez az európai mezőgazdaságon belül, mely gazdasági struktúrák azok, amelyek a nyertesek közé tartoznak, és kik lesznek a vesztesek az amerikai mezőgazdaságban általában tízszer olyan nagyok az általános gazdasági, az átlag gazdasági üzemek. Ha ez így van, ugye akkor elképzelhető, hogy a nagyok lesznek a nyertesek. Kérdés azonban, hogy Európában kik nyernek majd, és hogyan hat majd ez a kereskedelem a déli térségre, hiszen nem fogunk mi 10 vagy 100 százalékkal többet enni, hanem egész egyszerűen lesznek vesztesek is. És egy kérdésem volna még, amelyet figyelmen kívül hagytak a mezőgazdasági termékek árai hogyan alakulnak majd a jövőben. Itt is lesz majd egy verseny, lefelé licitálják egymást az árak, vagy növekedő tendencia figyelhető majd meg. Nagyon szépen köszönöm. Vigyázat, ne lépjék túl, kérem, az önöknek megadott időkeretet, Andi úr. Valóban én is akkor megpróbálok rövid lenne. Köszönetet mondanék mindenkelő, mindenkelőtt előtt a jelentés készítőinek. Valóban megkönnyítették a megismertetett tanulmánynak a megismerését. Na most, hogyha liberalizáció következik be harmonizáció nélkül, akkor hatalmas kockázatokkal fog szembesülni a termelés az Unióban. A harmonizáció, emlékezhetnék rá, hatalmas gondokat vetett fel annak idején is. Mi a véleményük? Hogy látják? A harmonizáció, még hogyha hosszú időt is vesz igénybe, lehetséges? Vagy éppenséggel lehetetlen lesz? De ez biztos, hogy nagyon nehéz lesz. Köszönöm szépen, Mekinez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, igyekszem betartani a szabályt, és gyorsan feltenni a kérdésem. Én a három előadónak köszönetet mondanék a részletekért. Én, az én kérdésem a szarvasmarhára vonatkozóan, hiszen azt gondolom ez lenne a legnagyobb áldozata ennek a szabadkereskedelmi megállapodásnak, a szarvasmarha ágazat szenvedne leginkább. Érdekelne, hogy lenne ezzel kapcsolatban becslésük, hogy itt mennyiben csökkenne a termelés, illetve hogy ez milyen társadalmi, gazdasági hatásokkal járna az európai mezőgazdaság tekintetében, hiszen jelenleg nálunk az én választási közvetemben Írországban, de más tagállamokban is az anya tehén esetében már nagyon komolyan nyomás más a piacon. Aztán ott az európai mezőgazdaság versenyképességének a kérdés az Egyesült Államokkal szemben. Hát itt ugye egy statikus modellt mutattak fel nekünk. Kérdezem, hogy látnak-e lehetőséget arra, hogy az Európai Unió mezőgazdasága versenyképessé váljon azokon a területeken, ahol jelenleg nem az. Aztán ott a harmonizáció kérdése itt most lefelé, vagy felfelé kerül sor harmonizációra, tehát a szabályok, standardok, normák felfelé, vagy lefelé módosulnának. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Nicholson úr a szó. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, mert megérsz már. Elmondta ezt a kérdést, vagy azokat a kérdéseket, amelyeket én is felkívántam ten. Kevés kétség fér ahhoz, hogy hogy itt nagyon nagy kockázatról és nagy lehetőségekről is beszéltünk a mezőgazdaság területén. Én, eh, sok, olvashatunk már a sajtóban, ha látunk ezzel kapcsolatban, hogy félnünk kell ettől. Én azt gondolom, hogy vannak itt nagy lehetőségek is, és itt nem lenne jó, ha lezárnánk a határainkat. Itt azért, mert a mezőgazdasági tárgyások nehéznek bizonyulnak, tehát én kétlem, hogy azt egyszerűen meg lehetne válaszolni, hogy félig üres vagy félig teli a pohár. Kérdés, hogy a nagy lehetőségeket ki fogja kihasználni, amelyek ebben a megállapotásban relenek. Mert itt meg Guinness is beszélt erről, és nekem is vannak aggodalmaim ezzel kapcsolatban, hogy a, a kap nagyon komoly nyomást gyakorol az anyatehén ágazatra, és és most ez azt jelenti, hogy ezt az ágazatot megsemmisítik ezzel a nyomással, vagy a szabadkereskedelmi megállapodás egyszerűen le, el ezt a területet. Aztán ott van a tojások kérdés, hogy ez is felmerül. Aztán engem érdekelne a hús és ugye a kanadai megállapodás kapcsán láthattuk, hogy ők kiszorultak erről a piacról, aztán ott van a baromfi, a csirkehús kérdése, itt is nagyon sok aggodalom, félelem ö, merül fel. Azt gondolom, hogy előre kell lépnünk, de mindenképpen óvatos kell lennünk, és az európai gazdákat meg kell védenünk a folyamat során. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeneda asszony kap szót. Gracias, señor. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szerettem volna megjegyezni, hogy itt olyan számokkal állunk szemben, amelyek nem semlegesek, és amelyek jól kifejezésre juttatják azt, hogy milyen frivolis módon kezeli az Európai Bizottság a tárgyalásokat egy olyan szerződés, egy olyan megállapodás esetében, amely óriási mértékben fog hatni az emberek, a gazdálkodók életére az egész világon. Ha pedig a számokra hagyatkozunk, szeretném tudni, hogy az élelmiszerek kereskedelmének ki lesz a kedvezményezetje, amikor élelmiszereket importálunk és exportálunk, holott gyakorlatilag bármely országban, bármely blokkban, az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is elő lehetne állítani ezeket másodszorban. Szerettem volna megkérdezni, hogy önök valójában úgy gondolják-e, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor a kőolaj termelés csúcsára értünk, és a globális felmelegedés is létezik, mindez a modell kivitelezhető-e, és nem jelente még nagyobb kockázatot a jelenleginél és ha már a számoknál tartunk, szeretném tudni, hogy az európai gazdálkodók tönkretétele milyen költséggel jár, milyen hatással lesz ennek az emberek egészségére, valóban van-e harmonizáció a különböző termelési normák között, és azt is szeretném, hogy mennyiségileg határozzák meg, hogy milyen költségekkel, milyen szociális, környezetvédelmi és gazdasági költségekkel jár ez a dolgozók, a munkavállalók, illetve a e, gazdálkodók számára mindez. A jelenlegi helyzetben azzal, hogy ugye Oroszország e, megvétózta az európai e, termékek importját, ugye az egész termelő ágazatot válságba sodorta. Önök szerint érdemes-e folytatni ezt a játszmát, vagy esetleg ezzel csak veszélybe sodorjuk a gazdálkodókat és az állampolgárságot általában. Végezetül pedig még azt szeretném tudni, hogy itt talán nem a nagy vállalatok, a GMO vállalatok, a peszticid előállítók érdekeit szolgáljuk-e, mert ha így van, akkor érdemes volna talán visszavonni ezt a megállapodást. Köszönöm. Mikrofont kérnénk szépen. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon örülök annak, hogy az előadó kockázatokról és lehetőségekről beszélt, hiszen különben már az a benyomás keltik bennünk, hogy itt csak veszélyek vannak, de jó itt az érveket, ellenérveket is megvitatni. Én most a kérdésekre korlátozom az Először is ugye kérdésére tárgyalásokkal valóban megoldható minden. Például az Európai Unió részre vannak olyan területek, témák, amelyek számunkra mindenképpen elfogadhatatlanok, és illetve hogy az USA részéről is vannak-e ilyenek, van-e itt valamiféle mozgástér, és aztán harmonizációt várnak -e? ezen a másik kérdésen, milyen tempóban, melyik részeken. Én azt gondolom, ez nem feltétlenül rossz, hiszen olyan összehangolású harmonizációra is lehet szó, amely valóban előnyökkel jár. Aztán a harmadik kérdés, a szabadkereskedelmi megállapodás Kanadával, az egy jó példaként szolgál, vagy összesen lehet hasonlítani az Egyesült Államokkal kötendő megállapodásra. Itt úgy tűnik, hogy ezt egész jól megoldottuk, kevés területen szenvedtünk kárt. Most köszönjük, De Castro úr kapja meg a szót. Elnézést. Először egy Luága úr kap szót. Oui, merci, monsieur le président. Écoutez... Köszönöm szépen, elnök úr. Fel vagyok háborodva. Azt hiszem, büró úr mondta azt az imént, csak úgy bejelentette, hogy az uniós mezőgazdaságot és termelőt jobban támogatják, mint az USA termelőit. Mióta kérdezem, uram? Tudjuk azt, hogy az USA mezőgazdaságát a Farm Bill tovább erősítette, és biztosított a kockázatok ellen. Bizonyítsa mindezt be, uram. Bizonyítsa be. És pontosan tudjuk azt is, hogy az ERO miatt is az egyensúlytalansággal szembesülünk, hogyan is, és bármit is nyerhetnek a mi gazdáink. Nem látom ezt így át. Grazie, grazie Presidente. Ma in effetti eh, il mio intervento... köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a legjobbkor szólhatok hozzá köszönetet mondanék a kutatóknak. Nagyon-nagyon izgalmas volt az előadásuk, és úgy gondolom, hogy ez több pontban is megnyilvánult ez a, az izgalmaság, az érdekesség. Azt látjuk, hogy a nyers termékek, anyagok tekintetében visszalépés lesz, ugyanakkor nagyon fontos lehet az, hogy a feldolgozott termékek tekintetében viszont erőteljesebbek legyenek majd a lehetőségeink, és ez ígérettetik. Az is világos, hogy a kockázatok tekintetében. Egyesek nyeres, nyertesebbek lesznek egy ilyen megállapodástól, mások viszont kevésbé kerülnek ilyen pozícióba. Most hadd át a Farm Billnek a kérdésére. Ugye Világos az, hogy a szabályozásnak költsége van, mégpedig jóval magasabb költsége, mint a közös agrárpolitikának. Főként, hogyha figyelembe vesszük a különböző élelmezési segélyeket is és hát az az összeg, amelyel az USA-ba feléptek, sokkal magasabb összeg, mint ami a mi esetünkben jött. 10 millió agrárgaza van nálunk, az USA-ban sokkal kevesebb, és hát látjuk azt, hogy milyen fajsúlyú, milyen testes az USA támogatása. A kérdésem az, hogy milyen javaslatot képesek önök tenni. Látjuk azt, hogy a Farm Bill, a Farm Bill az exportot támogatja, miközben a kap sokkal defenzívebb pozícióban működik, a kisvállalkozásokra koncentrálódik. Mit tudnak javasolni? Nekünk is felül kellene újra vizsgálni a jelenlegi kapot? Buda úr domnule președinte. Iată că criza generată de blocarea pieței din Rusia ne spune cât de important este. Köszönöm, elnök úr. Az Oroszországból kiinduló válság alapján láthatjuk, hogy milyen fontos ez a szabadkereskedelmi megállapodás, de mindig van egy de. Az Európai Unió a genetikailag, a génkezelt termények iránt érzékenyen reagál. Szeretném tudni ezért, hogy értékelnék-e a az Európai Unióba irányuló génkezelt termékek arányáról, hiszen tudjuk, hogy a szabályozás az Európai Unióban nagyon szigorú, még nem olyan szigorú az Egyesült Államokban. Szeretném tehát tudni, hogy ezt megvizsgáljuk-e, és megpróbáljuk-e a génkezelt terményeket ellenőrzésünk alá vonni. E, Hadd emlékeztesek arra, hogy e, a holnapi napon még tovább hagytuk majd folytatni ezt az eszmecserét. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami pranešėjai, iš tikrųjų labai gerai, kad vyksta šita diskusija. Én is nagyon örülök e, annak, hogy sort keríthettünk ma erre a vitára és valószínűleg ma és más alkalmakkor képesek leszünk majd még megvizsgálni számos aggályos kérdést. A kereskedelmi áramlatok mindkét irányba elmondhatjuk, hogy nem annyira nagy mértékűek, úgyhogy van időnk mindent alaposan megvizsgálni. Nem lenne szabad elhamarkodott következtetéseket levonnunk. az ágazatok struktúrája is eltérő az Egyesült Államokban és Európában. Ugye föderális berendezkedésű az Egyesült Államok, nálunk más a struktúra, ezért jogos volt az a felvetés, hogy különböző kihatások figyelhetők majd meg tagállamonként. És lesz egyfajta tovagyűrűző hatás. Hogyha TTIP megoldást, a TTIP megállapodást vizsgáljuk, figyelembe kell vennünk azt is, hogy az Európai Unió támogatási mechanizmusai hogyan működnek, amint sor kerül az usa a megállapodás megkötésére. Neuchel. Ich habe zwei ganz kurze Fragen. Neuhel kolléga, két kérdésem lenne. Egyrészt érdekelne, hogy hogyan látják a helyzetet abban az esetben, hogy hát a tejágazatban talán növekszik a piac, de a marhós, a borjós esetében e, mégis ahhoz vezetne a tejágazatban, hogy a bevételek nem növekednének, Második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy az Európai Unió sok ország partnerének tekinti magát a harmadik világban, és néhány kivonatban azt olvashattuk, hogy a harmadik világ országai lesznek a vesztesei ennek a megállapodásnak, és azt is olvastam, hogy már most is már most is szó esik arról, hogy esetleg eh, kompenzációs eh, támogatásokban részesíti majd az Európai Unió az érintett országokat, ha ők valóban veszítenek ezen az üzleten. Tehát itt kérdés, hogy Európa és a világ számára is milyen hatásokkal jár majd ez a megállapodás. Köszönjük szépen. Moira úr kapja utolsóként a szót. allora io volevo puntualizzare eh, riguardo una, Köszönöm szépen. Egy dolgot szeretnék kifejteni gondolom, hogy Rodriguez kollégám azon gondolkodott, hogy a megállapodás, illetve az ilyen típusú megállapodás nem beszél túl könnyűre a dolgokat. Szó sincs erről. Ö, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az Unió egy bürokratikus eljárás keretében egyre távolabb akar kivá- kerülni az állampolgáraitól szégyenletes helyzet ez. sali. Bardzo proszę panów ekspertów o odpowiedzi. Prosiłbym, żeby w granicach... Akkor most pedig a szakértők kapják meg a szót, hogy az összegyűjtött kérdéseket megválaszolhassák. Körülbelül 10 perc áll a rendelkezésükre. Rövid időről beszélünk, de hát azért nagy érdeklődéssel hallgatjuk az önök válaszaikat, az önök válaszait. Köszönöm szépen, köszönjük ezeket a nagyon is jól megfogalmazott kérdéseket, nagyon sok részletre is kitértek. Számunkra nagyon kevés idő áll a rendelkezésre, 10 perc, hogy reagáljunk ezekre. Én most nem is fogok mindenre, hanem néhány észrevételre eh, kívánok válaszolni azokra, amelyekhez van hozzáfűzni valam, és aztán a kollégáimnak átadom majd a szót. És akkor most a fordított sorrendben kezdeném a kérdések megválaszolását. Neuchel asszony tehát fel egy kérdést, amire szeretnék válaszolni. Mi a tanulmányunkban úgy láttuk, hogy a hozzáadott érték az bevételként jelenik meg a mezőgazdasági ágazatban, és ez csökkenni fog az Európai Unióban tehát Szlovénia, Horvátország és más államokban valószínűleg csökkenni fog a bevétel, de talán Jean Fouré majd beszél arról, hogy máshol ez lehetőségeket is rejt magában. Aztán a harmadik országokra gyakorolt hatás. Nohjal asszony említette ezt, de más is szóba hozta ezt a kérdést. Az intézetünkben a munkánk során külön foglalkoztunk ezzel a problémával, hiszen regionális kereskedelmi megállapodásokat kötöttünk már az 50-es évektől kezdve, nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy akkor, amikor két ország preferenciális bánásmódot biztosít egymás számára, akkor más országok veszítetnek ezen a helyzeten. Tehát vannak erre már példák. Például a mezőgazdaságban az egyik vesztese ennek az új helyzetnek Brazília lehet. Itt az Európai Unió például szójabab esetében, vagy más termékek esetében többet importált az Egyesült Államokból, és Brazília éppen ezért vesztese lehetne ennek a helyzetnek, vagy például a tájföldről származó csirkehús importja is csökkenhetne ebben az új helyzetben. És ez nyilvánvalóan a mezőgazdaság termékekkel folytatott kereskedelmen túlmutató hatásokkal is bír majd óvatosnak kell lennünk, vannak lehetőségek és vannak kockázatok, de ebben valóban mindannyian egyetértünk. Vannak lehetőségek, de vannak veszélyek, kockázatok, és nagyon nehéz a tárgyalók feladata, hogy megoldást találjanak ezekre a problémákra. Ez időbe fog telni, hogy megtalálják ezeket a megoldásokat, de mindenképpen beszélni kell ezekről. Aztán egy nagyon fontos elemre is felhívták a figyelmet, méghozzá arra, hogy hogyan fogjuk támogatni azokat, akik a veszteség lesznek ennek a megállapodásra. Én a munkám során azt láttam, hogy, a, hogy vannak olyan uniós tagállamok, amelyek nem lesznek nyertesei ennek a megállapodásnak, a TTIP-nek. Ugye bemutattuk a hozzáadott értékkel kapcsolatos adatokat, és azt láttuk, hogy a mezőgazdasági ágazat nem lesz nagy nyertese a TTIP megállapodásra. Tehát végig kell gondolni azt, hogy ez politikailag milyen következményekkel járhat, és és hogy milyen támogatási intézkedésekre lehet esetleg szükség, vagy hogy a jelenlegi támogatási rendszerekre ez milyen hatással lesz. Aztán Desz úr felvedette a tejágazat helyzetét, és hát kérte, hogy jó lenne, hogyha javasolnánk megoldásokat. Én erre csak azt tudom mondani, hogy hogy a kereskedelmi tárgyások során csomagokról beszélünk, a mezőgazdasági kérdések fontosak, de ezek is csak részét képezik a teljes csomagnak, amelyről tárgyalunk. És hát az ilyen típusú tárgyások során mindig engedményeket kell tenni. Itt hát tulajdonképpen egy nagy alkudozás folyik, eh, kufárkodás a bazárban. Itt, ha megoldásokat akarunk találni, akkor bizony eh, bizonyos kérdésekben engedményeket is kell tenni Európának annak érdekében, hogy más esetben ragaszkodhasson fontos dolgokhoz. És hát a mezőgazdaság esetében vannak is bizonyos pontok, amelyeket, amelyeket ragaszkodni fog Európa. Sajnos a következő kérdés feltevőjének nevét nem jegyeztem le, és akadályokról volt szó. Igen, itt vannak nagyon komoly ilyen akadályok, lehet, hogy nem a látványosak, de például az akkreditációval kapcsolatos késedelmeket, és nevezhetnénk gabona esetében beszéltünk erről, a szója nagyon fontos, a gabona nagyon fontos takarmányozási célból is, itt vannak problémák, mert génkezelt importokat ugye az Unió nem enged. Az egész folyamat során nagyon sokat hangsúlyoztuk a jelentésben is, megtettük ezt, és, és egyet is értünk abban, hogy, hogy itt vannak lehetőségek és kockázatok. Aztán voltak konkrét kérdések tojásokkal, csirkével, más termékekkel kapcsolatban, majd a kollégáim válaszolnak ezekre. Egy általános kérdés volt az is, hogy ki lesz a nyertes, ki fog ebből hasznot húzni. Az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti megállapodás esetében valóban elmondhatjuk, hogy hogy az amerikai fogyasztói árak alacsonyabbak, tehát egy megállapodás megkötési esetén az európai fogyasztók számára talán elérhetőbb árak várhatók, a, talán a társadalom legszegényebb rétegei számára csökkennek majd az árak, de hát itt um, kérdés, hogy a költség, előnyök eljutnak-e a fogyasztók, az automatikusan csökkennek-e az árak, de azért fennáll ennek is a lehetősége. Aztán egy átfogó értékelést is kértek tőlünk arra vonatkozóan, hogy milyen társadalmi, gazdasági, környezet és más hatásokkal járhat ez a megállapodás, hogyan érinti ez a társadalom különböző rétegeit, de hát egy csalódást kell okoznom, mi is kíváncsiak vagyunk erre, de a jelentésünk nem az erre vonatkozó adatokat. Ugye itt fenntarthatóságra vonatkozó tanulmányt készítettünk, vagy és ezekre a kérdésekre vonatkozom is. Kíváncsian várjuk a válaszokat. Szépen köszönöm, csak néhány kérdésre reagálnék a magam részéről, ami az administratív akadályokra feltett kérdést illeti. Valóban ez egy fajsúlyos kérdés, többen is ebben a szakbizottságban vitették is, és ennek azt hiszem, hogy fontosságát csak hangsúlyozni lehet. Mindaz, az intézkedés, amelyek a vámilletékeknek a leépítésére ö, irányul, nem lesz hatásos, hogyha az administratív akadályok továbbra is fennállnak. Ugye gondoljunk itt a szkenerekre, vagy a konténerekre ö, például e tekintetben, ö, ezek nyilvánvalóan nagyon nagy hatással lehetnek, pozitív hatással a, a európai gazdaságra, de ö, mindez nem fog semmire szolgálni, hogyha a tehát a vámilletékeknek a csöntetése nem fog semmire szolgálni, hogyha az egyéb intézkedéseket, az adminisztrációkat nem tudjuk enyhíteni. És hát az Európai Bizottság nagyon érdekes munkátokat végzett a e témában, és most már pontosan tudjuk gyakorlatilag feltárta szinte valamennyi akadályt, úgyhogy azt hiszem ez egy igazán fajsúlyos kérdés a tárgyalások során. Ami pedig az állati jólétet illeti, illetve a különböző egészségvédelmi kérdéseket illeti, nagyon összetett kérdésekről van szó. Ami nagyon nagyon nehézé teszi, nehézé teszi az eszmecserét az Unióban, az az, hogy vannak fontos és vannak nem kevés, nem annyira fontos dolgok, nem szabad ezeket összekeverni. Például a baktériumoknak a kérdése, erről beszélt az a taxisofőr, aki ide hozott, de hát valóban ez a kérdéskör, ez egészen májs falsúlyú a fogyasztó számára, itt meg ott, mint az Egyesült Államokban, vagy itt, vagy az Európai Unióban, de ugyanakkor a verseny torzítás szempontjából ez is egy fontos fontos tényező. A REACH irányelv esetében pedig azt látjuk, hogy rendkívül nehéz összehangolni, kiegyezésre juttatni a kérdéskört itt a két fél között, és hát hogyan lehet például elviselni azt, hogy pici kis oxigén kerüljön akár a csikehúsba, akár egyéb húsokba, de ez csak egy személyes, meg, személyes megzésés lett volna, ez utóbbi a részemről. Ami a tojásokat illeti, úgy gondolom, hogy ez időigényes kérdés. Egészen más a szabályozás az Egyesült Államokban és az Unióban. De a dolgok nem ennyire egyszerűek, mert hogy az USA-ban, például Kaliforniában más szabályok érvényesülnek, szigorúbbak, mint az Unióban. És hát persze már további más szabályok léteznek az egyéb USA-beli államokban, és ők egymás között is harcolnak. És hát az is ö, tény, hogy a szalmonella tekintetében például fertőzettebbek a nem ipari tojások, mint az ipari előállításúak. És hát az ez történik is, ez jellemző az USA-ban, az Unióban pedig sokkal inkább a kockázatokat próbáljuk feltárni, és megelőzni a szalmonella fertőzéseket. Úgy gondolom, hogy e tekintetben nagyon fontos az a munka, amelyet az Európai Parlament készített a múlt évben, és akkor, amikor megnézzük a támogatásoknak a kérdést, nyilvánvaló, hogy az Unió ö, többet költ támogatásra a gazdag javára, ö, és hogyha most a ö, figyelembe veszük a különböző fogyasztó támogató programokat, akkor azt látjuk, hogy az USA-ban ők vannak első pozícióban. Úgy gondolom, tehát, hogy a támogatások kérdésében a dolgok egészen nyilvánvalóak, de a következményei ezen támogatásoknak az, hogy a termelés és az export képesség nagyobbá válik az USA-ban, mint az uniós termelők esetében. Nagyon rövid lesz a válaszom, francia fogalmazom azt meg, ez azt hiszem egyszerűbb lesz a számomra. Kettő dologra reagálnék, de természetesen a részleteket megtalálják a teljes jelentésben. A harmadik országokkal kapcsolatosan mit tudok elmondani? Azt fogalmaztuk meg a jelentésben, hogy a leginkább ö, kitett országok ö, a Kanada és Mexikó, hogyha létrejön egy ilyen megállapodás, ugye ezen olyan országok, amelyek már eleve szabad kereskedelmi övezetet képeznek az USA-val, tehát a hatása kisebb lenne a dolognak az unió esetében. Persze a gyümölcsök és a zöldségek esetében a észak-afrikai országok és az unió kapcsolata más hatást hoz a mi esetünkben. A részlet területekkel kapcsolatosan az unió esetében eléggé egységes lenne a hatás, kivéve Írországot, ahol ahol egy százaléknál magasabb lesz a hozzáadott értékteremtés, de hát ez se egy hatalmas volumen azért, de meg kellett említenem, ami pedig azt a kérdést illeti, hogy ki lesz a nagyobb kedvezményezett egy ilyen megállapodás által, vagy a nagyobb vesztes, azt fogjuk látni, hogy a balkánbeli országok a mezőgazdasági hozzáadott érték termelése növekedhet, ellentétben Írországgal, Belgiummal, Luxemburggal vagy a Baltországokkal, amelyeket kevésbé kedvezően érintene egy ilyen megállapodás, mint hogy az idő keretünket ki de, ö, használtuk teljes mértékben, hát ennyire szorítkoznék. Köszönöm. Otrzymaliśmy Köszönöm szépen. Nos, hát hatalmas mennyiségű információhoz jutottunk, úgyhogy most már nagyon tájékozottak vagyunk, nagyon izgalmas, nagyon érdekes elemzést hallottunk, és ami engem e, igazán meglepett, az az, hogy a mezőgazdaság az nem kerül ki nyertesként ebből a folyamatból, vagy pedig az, hogy a mezőgazdaság a package a csomagnak egy része, egy tényezője. Mi nem akarunk lemondani a mezőgazdaságról, a, mezőgazdaság tehát része a csomagnak, de nyilvánvaló, hogy politikai tárgyalásoknak nézünk elébe e tekintetben is. Köszönöm szépen tehát, a 4Q teremben találkozunk a holnapi napon, most pedig ezen ülés berekeztve jelzem, hogy a koordinátok ülése kezdődik meg egy egészen pindulnyi technikai szünet után. question about uh, the And in sector, I was interested in that